Szóval, liebe Kollegen. Kedves kolléganők és kollégák, mindenkit üdvözlök bizottságunk mai ülésén. Tegnap Belgiumban munkaszüneti nap volt, és éppen ezért a hét ma kezdődik számunkra. Az egyes napirendi ponthoz annyit fűznék hozzá, hogy Dimas úr holnap jön hozzánk 11-től, és hogy a hatos pontot visszavontuk. Tehát ez a kozmetikai irányel, kozmetikai termékekről szóló irányelvet elhalasztjuk egy másik alkalomra. Szeretném megkérdezni, hogy így elfogadják-e a napi rendet. Jó, igen, akkor folytatjuk észt, lett és máltai kivételével minden nyelvünk jelen van. A flamand televízió Van der Blank kolléga személyében itt van jelen. Tehát eh, kimegyünk az internetre, webstreames az ülés, ez azt jelenti, hogy a világ közvéleménye is hallhatja, hogy miről beszélünk ma. És most át is térek ezzel a kettes pontra. Itt csak utalnék a múlt heti brüsszeli csúcsra, amely a Lisszaboni szerződés mellett a klímavédelemmel is foglalkozott. Véleményünk szerint örömteli az, hogy a 27 tagállam vállalja a klímacsomagot azzal az opcióval, hogy az Európai Unió 2020-ig 30%-kal csökkenti a széndiokszid kibocsátás, és hogy a többi állam is növeli erőfeszítéseit. Ez egy nagyon fontos dolog Kopenhága előtt. A másik eh, kérdés pedig eh, a 100 milliárdos összeg, amely a program finanszírozását szolgálná. 2020-ig áll rendelkezésre ez az összeg, azonban mindenki látta, hogy az Európai Unió konkrét aránya nyitva maradt részben taktikai okokból, részben pedig azért, mert vita van abban a tekintetben, hogy ki mennyit vállaljon át az Európai Unióban. Kopenhágáig tehát még van teendő. De most szeretnék áttérni másik pontra, amelyről csütörtökön még beszélünk, ez pedig a delegációnk washingtoni útja. És kollégáinkkal ott az amerikai kongresszusban szeretnénk mit cserélni. A klíma védelemben Európa még mindig vezető szerepet játszik. A többieknek sokkal több dolguk van, hogy behozzák lemaradásukat. Ez vonatkozik a jogalkotásra, és vonatkozik a konkrét kötelezettségvállalásokra is. A delegációról, összetételéről csütörtök délelőtt szeretnénk még bővebben szólni. Most áttérek a hármas pontra, ez pedig a szeptember 30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Tehát, hogyha nincs ellenvetésük, akkor jóváhagyjuk az ülés végéig. Most pedig áttérünk a délután első ügyrendi pontjára, ez pedig Gert Danset úrral történő eszmecsere, aki a Helsinki vegyipari ügynökség igazgatója. Üdvözöljük itt a Környezetvédelmi Bizottságban. A REACH az elmúlt jogalkotási ciklus egyik mamut projektje volt. Számos korábbi tagunk nagyon sok időt és energiát áldozott erre a programra letzten Ausschusssitzung schon eine Fragerunde. És az utolsó szakbizottsági ülésen is feltettünk már a bizottságnak egy kérdés, a REACH alkalmazásról. Éppen ezért nagyon jó, hogy eljön hozzánk, meglátogatja szakbizottságunkat, hogy elmélyítsük a vitát. Az egyik legfontosabb ügynökséget vezeti, hogy a feladatunkat teljesítsük és a bizottságunkat pedig nagy mértékben érdekli, hogy hogyan alakult a munkája, milyen kérdésekkel foglalkozik, milyen súlypontjai vannak. És most szeretném rögtön önnek átadni a szót. Dankeschön. Dear Chairman. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselő hölgyek és urak, nagyon örömmel szolgál, hogy lehetőséget kapok arra, hogy beszámoljak önöknek arról, hogy a július a találkozásunk óta az ügynökségünk pontosan ilyen új eredményeket ért el. Rögtön az elején szeretnék köszönetet mondani önöknek, és is kifejezném a hálámat, azért, hogy a is folyóköcsögetési eljárásban támogatnak bennünket, hiszen pénzre, megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokban szükségünk ahhoz, hogy végrehajtsuk a feladatunkat főként ebben az évben, ami a REACH végrehajtásában a legfontosabb év, év lesz ez idáig. Az október 22-i első olvasati szavazás kiigazítását az Önök Bizottsága kezdeményezte. Én számítok az Önök további támogatására. Remélhetőleg a második olvasatban is megerősítik ezt a módosítást. Személyes köszönettel is tartozom elsősorban Szatú eh, Haszinak, aki az EK-val a kapcsolattartója az önök szakbizottságának, aki odaadásával és támogatásával sokat tett értünk az elmúlt két évben, illetve a, az Európai Parlament eh, két képviselőnek, Bent Langének és Alexander Derónak, akik az EKA felügyelő bizottságában nagyon fontos szerepet játszottak. Végezetül szeretném eh, Guido Sacconit és Helmut Nassauert üdvözölni, akik az új képviselői az EP-nek az ECA felügyelőbizottságában, akik a REACH kidolgozásában is nagyon fontos szerepet játszottak. Tudom jól, hogy ők milyen nagy tudású és tapasztalt képviselők, akik sokat segíthetnek majd nekünk abban, hogy az előttünk álló kihívásokhoz felnőjünk. Mielőtt előre tekintenék, pár szóban megemlíteném, hogy honnan indultunk és milyen nagy utat tettünk meg. A REACH irányelvet 2006. decemberében fogadta el a tanács és a parlament nagy többséggel. Ez hozta létre az Európai Vegyipari, Vegyi Ügynökséget. 2007. június 1-én állt fel hivatalosan ez az ügynökség, ez volt az első munkanapom Helsinki-ben az irodámban egy évvel később, 2008. június 1-én 35 eh, Európai Bizottságtól kap, kölcsön kapott, eh, illetve átjelentett, illetve 70 újonnan felvett eh, kollégával kezdtük el a működésünket. Ugyanezen a napon az ügynökség eh, már készen állt arra, hogy a regisztrációkat és előregisztrációkat elektronikus formában fogadjuk. Eh, nem volt könnyű ez a kezdet, elmondhatom. Hat hónappal később, 2008. december 1-én az ügynökség sikeresen lezárta az előregisztrációs időszakot, összesen 2,7 millió kérelmet kaptunk, váratlanul nagy szám volt ez, elképesztő nagy mennyiségi ügyanyagot jelentett ez, 20 szoros a mm, tervezetnek. Ehhez a munkatársaim kemény munkájára és rugalmasságára volt szükség, hogy ezt fel tudjuk dolgozni. Nagyon büszke is vagyok rájuk és az eredményeinkre. Minden cég sikerrel le tudta zárni az előregisztrációt. 2008. októberében az ügynökség kiállította azon anyagok listáját, amelyek különösen komoly veszélyesnek, illetve a komoly aggodalomra okot adónak számítottak. Ezeket hét tag, különböző tagállam nyújtotta be ezekre vonatkozó javaslatokat. 2009. június 1-én a 15-ből 7-re vonatkozó ajánlásokat benyújtottuk az Európai Bizottságnak az engedélyezési listával kapcsolatban. Ezek voltak tehát a legfontosabb eh, határidők, amelyeket a Ricsi irányelv lefektetett. Ezen felül eh, nem szabad eh, elfeledkeznünk a mindennapos munkánkról sem. Minden nap az uniós cégek és a nem eu cégek képviselői, képviselői 10, illetve 100 dossziét nyújtanak be a Ricshez kapcsolódóan és ezek több mint 5%-ával kapcsolatban nekünk kell elvégeznünk a szakmai értékelést. A kockázat kezelési folyamatok is beindultak, a listát most frissítjük, és az a készül arra, hogy az elkövetkezendő években csak nőni fog a munkája. Hozzárunk ezen kívül az Európai Bizottság döntés előköz, előkészítéséhez. Idén három különleges ülést rendeztünk, amelyen arról beszéltünk, hogy az értékelés, a korlátozás és a jóváhagyás tekintetében hogyan lehet a tagállamokban közös megközelítést alkalmazni. A bizottságokkal és hálózatokkal rutin módon együttműködünk, ezáltal az Európai Bizottságokat, a tagállamokat és az érintett szervezeteket is közelebb hozzuk. A felügyelő bizottság, a három tudományos bizottság és a REACH végrehajtásával foglalkozó fórum, nem is eh, említve a másik három hálózatot, rendszeresen tartanak találkozókat helyszínkiben, ami a bevált gyakorlatok elterjesztését segíti, és a koordinációt, az együttműködést Európa szerte. Elmondhatom önöknek, hogy nagy öröm a számomra, hogy ilyen magas szintű szakemberek Európa minden részéről repülnek Helsinkibe, annak érdekében, hogy az Európai Unióban a veszélyes vagy potenciálisan veszélyes vegyi anyagok alkalmazása terén összefogjanak és tiszteletben tartsák a REACH irányában lefektetett szabályokat. Természetesen mi a szélesebb közvéleménnyel is kapcsolatot tartunk. Évente két különleges konferenciát szervezünk az érintett szervezetek képviselőivel a, és az ide ellátogatók esetében még a költségeket is álljuk, hogyha a szervezetek erre nem képesek. Az elszámoltathatóság és az átláthatóság tekintetében vezető szerepet játszunk, ami a vegyi anyagok kockázat kezelési eljárását illeti. Havonta kb. 600 kérdésre adunk választ, amelyek a magáncégektől érkeznek tőlünk irányítatásokat adunk ki, amelyek az hivatalos nyelvre lefordításra kerülnek, workshopokat és internet alapú szemináriumokat rendezünk. A megfelelő tervezési beszámolási folyamatokat bevezettük, az auditorok jelentéséből teljes kielégedettséget olvashat, megelégedettséget olvashatunk ki. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság az ECA bizottság kérésére az ECA hozzájárul ahhoz, hogy főként az OECD és az ENSZ kontextusában az európai közösségek nemzetközi tevékenységéhez is hozzájáruljon. Sikeresnek mondható tehát az ECA első bő egy éve. Persze ez nem ment volna az Európai Bizottság segítsége nélkül sem, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az igazán nagy kihívások még előttünk eh, vannak. Ezeken röviden eh, átvezetném önöket. Eh, a 2010-es év lesz valószínűleg az eddigi legnehezebb. Több mint 100 új szakembert, kollégát fogunk felvenni ennek érdekében. 2010 során több tízezer regisztrációs dossziót, dossziét kell feldolgoznunk, és több milliónyi osztályozási és címkézési bejelentést. Két alapvető határidő lesz 2010 vége felé, december elejé és vége. Olyan óriási munka ez, amelyre a világon máshol példa sincs, példa sem volt eddig, és ez az ügynökség felállásának harmadik évében kell, hogy gond nélkül történjen, mielőtt minden szükséges emberi erőforrás fejlesztési feladatot lezártunk volna. A számítógépes rendszerünk fejlesztése segítségével megpróbáljuk biztosítani, hogy a rendeletben lefektetett nagyon szigorú határidőket tudjuk tartani. Persze mi az Európai Vegyi Anyag Ügynökségben nem mi vagyunk az egyetlenek, akik a REACH végrehajtásán dolgozunk, vannak olyan információ fórumok, amelyek pontosan ugyanezt célozzák. Ezekben az úgynevezett széfekben adatcserére, illetve a teszteredmények megosztására kerül sor, annak érdekében, hogy költséghatékonyabban és állatkísérletek minimális számával tudják elérni a kívánt eredményt. Ebben a CF folyamatban formális szerepe az ügynökségünknek nincsen, de a segítségünket kérték, mert lassabban haladtak, mint azt várták. A REACH végrehajtásának olyannyira központi eleme a szív, hogy az ECA, az Európai Bizottság jóváhagyásával egy új kampányba kezdett, ketyeg az óra, fogy az idő, hozzanak létre egy szívet most. Körülbelül ilyesmi a címe ennek az új kampánynak, amelynek az első eredményeit már látjuk. Az ügynökségünk támogatja a vegyipari cégeket, például a regisztrációban vezető szerepet játszó cégeket, illetve a kis és középvállalkozásoknak is segítünk a szív folyamatban. A következő december 7-i fórumunkon egy új kampányba kezdünk az osztályozás és címkezés tekintetében. Szeretnénk, hogy a cégek tisztában lennének azzal, attól függetlenül, hogy a szívben részt vesznek-e, vagy sem, hogy új kötelezettségeknek kell eleget tenniük az osztályozás, címkézés és csomagolás tekintetében, amelyet az Európai Unió múlt évén fogadott el, és életbe, lépnek, életbe léptek ezek. Az ügynökségünk a számítógépes rendszerét is folyamatosan fejleszti annak érdekében, hogy a regisztrációk megnövekedett számával tudjunk valamit kezdeni. Az osztályozási és címkézési bejelentésekkel szintúgy, különböző számítás technikai számítógépes eszközökkel tudjuk ezt elérni. Emellett egy kísérleti projektbe is kezdtünk, amely a már regisztrált vegyi anyagokról foglalkozik, az ezekről, fontos, hogy a közvélemény ezekről tudomást szerezzen, illetve minden érdekelt ebben a felügyelő bizottság által létrehozott munkacsoport is nagy segítségünkre van. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a REACH folyamat keretében benyújtott kérelmek kényes titkos adatokat is tartalmaznak, éppen ezért a hozzánk érkező adatok biztonságát megpróbáljuk garantálni, és mindig kivizsgáljuk az adatokhoz való hozzáférést, mielőtt azt bárkinek megadnánk. Tehát elmondhatjuk, hogy egyre nagyobb nyomás teher van az ügynökség vállán. Jó, kezdtünk, de 2010-ben nehéz év vár ránk. De nem ez az egyetlen kihívások, nem csak a reach kapcsolatosak. Holnap fogja a biocidekről szóló vitát elkezdeni az Önök Bizottsága. Ez amint elfogadásra kerül, új feladatokat ró majd az ügynökségünkre, például egy új tudományos bizottság létrehozásával. Ez egy új felelősségi kört jelent eh, majd, amelyet szívesen eh, fogadunk, természetesen, hogyha ehhez megfelelő eh, erőforrások is társulnak majd. Csak a felszínét tudtam érinteni annak, hogy milyen szertágazó az a feladat, amelyet az ügynökség minden nap végrehajt. Tudom, hogy önök, önökhöz közel áll a Rícs, tulajdonképpen az önök gyermeke ebben a szakbizottságban született, ezért kívántam beszámolni arról, hogy jó kezekben van, jó családnál nevelkedik, ha fogalmazhatok így. Eh, éppen ezért kihasználom az alkalmat, és meghívom önöket, látogassanak el hozzánk Helsinkibe, és akkor alaposabban is betekintést eh, nyerhetnek abban, hogy pontosan hogyan is működik a REACH végrehajtása a gyakorlatban. Remélem, hogy a titkárság segítségével 2010 első felében meg tudjuk ezt szervezni, és sor tudunk kerülteni egy ilyen látogatásra. Eh, a végezetül, ha megengedik, akkor a három legnagyobb aggodalmat osztanám meg önökkel, ahol különösen számítunk az önök támogatására. Először is kollégáim és jó magam, 2010-ben nagy kívásokkal kell, hogy szembenézzük, és nem tudjuk, hogy meg, mennyire nagyok lesznek ezek a feladatok, amíg ott nem állunk előttük. Nagyon, nagyon, főleg attól függ, hogy hány regisztráció érkezik, és mikor. Mi úgy véljük, hogy a 2006-os bizottsági becsléseket akár 300%-os felomulhatják ezt, és minél később nyitják, nyújtják be a kérelmeket, annál nagyobb teher eh, hárul majd eh, ránk. Éppen ezért az előforrások tekintetében rugalmasságra lesz szükségünk 2010-ben. Minél több eh, ráció, annál több regisztrációs díjbevétel. Ez egyszerű, de ehhez több kollégára is szükségünk lesz, hogy ezeket a regisztrációkat feldolgozzuk, ezért kérem támogassanak bennünket abban, hogy az ember humán erőforrás tekintetében további fejlesztéseket hajtsunk végre. Másodszorban a prioritások átrendeződésére is szükség lett 2010-ben, nem előfordulhat, hogy az év során nem tudunk minden területen ugyanolyan gyorsan előre lépni. A felügyelő bizottságban, illetve a felügyelő is beszámolok majd arról rendszeresen, hogy a munkaterhünk tükrében eh, hogyan kell a prioritásokat, persze a REACH keretén belül átalakítani. Tudom, hogy a parlament, a tanács és a bizottság képviselői is eh, ott ülnek ebben a felügyelőbizottságban, akik majd segíthetnek a prioritások átértékelésében. Kérem, hogy lássák el megfelelő iránymutatásokkal a parlamenti képviselőket, akik az említett két parlamenti képviselőt, hogy valóban részt tudjanak venni ebben a munkában érdemben. Nem tettem 2010 végén két fontos határidő is egymás után egy hónapon belül jár le, és mind a két határidő tekintetében nehéz tervezünk, nagyon sok a bizonytalanság a kockázatok is egymásnak mondhatnak, mégis a célunk az, hogy felkészüljünk a lehető legrosszabbra is, hogy ne érjen minket felkészületlenül ez az óriási ügyanyag. De hát csak bizonyos mértékben tudunk felkészülni ezekre a kívásokra. A kockázat kezelési tervek sem jelenthetnek százszázalékos megoldást minden váratlan helyzetre. Zárásképpen ez a valóban forradalmi jogszabály, amelyek önöknek köszönhetően született meg, csak akkor működhet megfelelően, hogyha mindannyian összefogunk a jogszabályalkotók és az érdekeltek és a végrehajtók egyszerre, mint az, e, az ügynökség e, igazgatója, én biztosítatom önöket arról, hogy Helsinki-ben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a REACH e, működhessen, és hogy a jövő generációknak egy szebb, jobb világot építsünk. Köszönöm a figyelmüket, most pedig szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Ja, film. Nagyon szépen köszönöm Tanszett igazgató úrnak felszólását, Gondolom mindenki számára világossá vált, hogy milyen gigászi feladat az önöké. A világon máshol nem található ilyen rendszer, és az Európai Unió a világban vezető ebben a tekintetben. Mi szabjuk meg a normákat a világ többi részének is. Remélem, hogy sikeresen hallottuk, hogy 20-szor több előregisztráció történt, mint ahogy számoltak volna ezzel korábban. Ez természetesen a következő időszak tekintetében is nehéz lesz. Tehát a cégeknek ugyanazokat az anyagokat kell majd használniuk, mint amelyeket partnereik már regisztráltattak. Úgy gondoljuk, hogy az időkeret a jövő év végéig elégséges lesz, de ha nem, akkor szeretnénk majd később megkérdezni, hogy mi a véleménye. Jutta Haug asszony időben megérkezett, pont még hallotta, hogy a költségekről és a költségvetésről beszéltünk. Nagyon érdekes lenne hallani, hogy hogyan látja a bevételeit, tehát hogy milyen bevételeik vannak, hogyan, illetve mennyire elégedett a költségvetés által önöknek juttatott forrásokkal. De van egy pár kérdésünk, 5 óráig, másfél óránk van. Remélem, hogy a kérdéseket addig meg fel is tudjuk tenni. Richard Zéber. Köszönöm, elnök úr! a csatornákkal van valami nehézség itt, hiszen a német csatornán más nyelv jön. Ez most itt egy technikai megjegyzés, az nem függ össze a reach Tehát nagyon halkan is halljuk, tehát ez egy probléma nekem, tehát szinte hallókészülékre lenne szükségem. Köszönöm, de kérdésem is lenne. jövőre érjük el azt a fázist, amikor az első határidők lejárnak. Az első ilyen határidő 2010. november 30-a, ameddig regisztráltatni kell az anyagokat. És itt van egy konzekvencia is, az addig nem bejelentett, illetve regisztrált vegyi anyagokkal már nem lehet dolgozni. És azt is tudjuk, és ön is említette, hogy ezek a szifek még nem igazán működnek megfelelő módon. Véleményem szerint körülbelül az érintettek egy ötöde végezte el a feladatát. És a reach összefüggő jogalkotásban mit lehetne tenni ön szerint, hogy ne jussanak nehézségbe a cégek. Tehát elképzelhető, hogy kis, középméretű cégek nem tudnak időben regisztráltatni, és nehézségekkel kell majd küzdeniük. Tehát mit tanácsol ezeknek a cégeknek? Az információim értelmében 20-szor több dosszió, dosszié létezik, mint amivel kezdetekben számoltak. El kellene gondolkozni azon, hogy jogos-e ez így, jogos-e ez a szűk határidő? Végezetül még egy kérdésem lenne, az egész alkalmazási folyamatot meg kell szerveznünk, és pedig zökkenőmentesen a következő év végéig. Milyen javaslatai vannak? Hogyan lehet az érintetteknek, a kis és középvállalatoknak a kérdést eh, megoldani, tehát a parlamenttel, az EKH-val, a bizottsággal. Tehát a jövőben mit javasol, hogy eh, zökkenőmentesebben menjen a jogszabályok alkalmazása? Tehát milyen elképzeléseik van? Danke, wir nehmen so drei Fragen zusammen. Igen, három kérdést összegyűjtünk. Most a következő felszólalója szó. Linda. Köszönöm, köszönöm az előadást is eh, az ügynökségről. Gyors kérdéseim lennének. Az első az, hogy menny, hogyan fordulhatott elő, hogy ennyire alábecsültük eh, a kérelmek számát. Tehát 20 az aktuális szám. Miért? Hogy történhetett ez meg? Tehát egyszerűen alábecsültük, vagy eh, kevesebből indultunk ki. A második kérdésem pedig az, hogy az állatkísérletekkel mi a helyzet. A Rics az ezzel is foglalkozott, szeretném, hogyha vázolna egy kicsit, hogy milyen eh, megoldást találtak, eh, illetve milyen megoldást javasol az állatkísérletek ügyében. Köszönöm. Köszönöm, Holger Kramer. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt Tanszet, igazgató úr, nem irigylem a feladatáért, hiszen pillanatnyilag egy nagyon fontos, nagyon összetett joganyag alkalmazásával foglalkozik, és mindenki tudta, hogy rengeteg nehézsége lesz. Személyesen nem vagyok meglepve, hogy ilyen nehézségeink vannak, hiszen a jogalkotási folyamatban is utaltunk már néhányan arra, hogy hihetetlen bürokratikus túlburjánzás lesz a dolog következménye. És ezzel a kis és középvállalatok is szembesülnek. Konkretizálnám azt, amit az Éver kollégám az előbb kérdezett. Tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen benyomása van az európai cégekről. Tehát szorgosak, hogy alkalmazzák a RICS rendeletet, együttműködőek a kötelezettségeknek eleget tesznek-e. A második kérdésem az már említett zívekre vonatkozik. Mi a véleménye? A szívek... Komplexes und in, in... A szívek eh, rendszer esetleg túl komplex, vagy eh, alábecsülték itt is a számokat. Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy azt mondta, hogy eh, problémáink lesznek a határidőkkel. Beszélt prioritásokról, beszélt víztervekről. Szeretném megkérdezni, hogy konkrétan X napon mi történik, amennyiben a határidő lejár, és a regisztrációt még nem lehet lezárni. Hogyan szeretnének reagálni, illetve milyen lehetőségeink vannak? Ezt is szerettem volna egy kicsit konkrétabban hallani. Az utolsó kérdésem pedig az iránymutatásaikra vonatkozik. Én is megnéztem ezeknek a iránymutatásoknak a lényegét, tehát én is a középvállalkozó vagyok, és ezek az iránymutatók több ezer oldalon szerepelnek. Tehát működik ez egyáltalán? Tehát tényleg használhatók olyan iránymutatók, amelyek esetleg több ezer oldalt tesznek ki? Illetve vannak-e terveik, vannak-e elképzeléseik, hogy a kis és középvállalatok számára megkönnyítik a regisztrációt? hallom a vállalatok részéről, és ez most az utolsó megjegyzés, hogy megpróbálnak kapcsolatba lépni a vegyi ügynökséggel, ez e-maillel történhet csak, hiszen nem lehet telefonálni. Az e-mailekre pedig hónapokig nem kapnak választ. És amennyiben jön a válasz, akkor pedig nem segít a vállalatoknak, eh, hogy mi a konkrét következő lépés. Ugyanantom, hogy nagyon sok feladatunk van, melyekről szeretném az ön véleményét is hallani, hogy igazából mennyire forró a talaj. Rendben van, akkor most jöjjenek a válaszok. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor Ziber úr kérdésével kezdeném. Valóban igaz, a Rich Rich kimondja, hogy ha nincs adatszolgáltatás, akkor nincs piaci hozzáférés, tehát melyik cég piacon kíván maradni, annak időben kell regisztrálnia az eh, adott eh, anyagokat. A nemzeti hatóságok felelőssége az, hogy csak a regisztrált cégek eh, hozhassanak forgalomba termékeket az adott piacon. Ez nem az ECA felelősségi területe. Ez a válaszom első fele. Természetesen az anyaginformációs cserefórum az úgynevezett CIF létrehozatalában volt kis késés. A folyamat végén járunk, az első regisztrációs határidőt 6 hónapra meghosszabbítottuk. 6 hónapot adtunk, adtak a tanács és a parlament egyébként, a jogszabályalkotók arra, hogy összekapja magát a vegyipar, és megértse, hogy hogy is kell az anyagi információs cserefórumot létrehozni, működtetni. Nagyon sok időt veszítettek olyan azzal, hogy amit azzal töltöttek, hogy megpróbálják kitalálni, hogy az anyagi információs cserefórum hogyan jöhet létre. A jogszabály ez esetben nem ír, nyilvánvaló előírásokat nem tartalmazott az iparra, az ágazatra, Eh, hagyta ennek eh, a meghatározását, csak az alapelveket fektette le. a vezető regisztrációs eh, regisztráló cégekkel workshopokon keresztül próbáltuk megtárgyalni, átrágni azt, hogy hogyan is kellene működni egy ilyen szívnek, egy ilyen csereforumnak. A kérdés felmerült, hogy a regisztrációs dosszié lezárásához maradt -e elég idő. Az én véleményem az, hogy igen. Ez azonban azt jelenti, hogy nem szabad több időt vesztegetnünk, hogy be kell hoznunk az eddig elvesztegetett időből valamennyit. Hogyan tehetjük ezt meg? Különböző módjai vannak ennek, például workshopokat, szemináriumokat rendezhetünk. Például internet alapú szemináriumokkal, amelyek arra irányulnak, hogy hogyan lehet a vezetőregisztrációt regisztrációt végrehajtani, például egy adott anyag azonosításától, egy közös definíció lefektetéséig, milyen adatokra van szükség, az információ csere hogyan folyjon, és a folyamat egészével lezárólag. Az ügynökség így is többet tett, mint amennyit a jogszabály elvárt volna tőle. Egy másik számítógépes számítástechnikai eszköz egy zárt chat fórum tulajdonképpen, amelyeket saját kezdeményezésre hoztunk létre. Ennek a célja az, hogy ne kell mindenkinek újra feltalálni a spanyol viaszt, így tudjuk, ilyen eszközöket tudunk felgyorsítani folyamatokat. Vannak, akik jobban előrébb járnak, mint mások, miért ne segítenének ők a lemaradózóknak? Ez volt az alap gondolata is annak a workshopnak, amely a vezető regisztrációs regisztráló cégekkel foglalkozott, hogyan tudják továbbadni a már megszerzett tudást. Hogyan segíthetünk többet a kis és középvállalkozásoknak? Hangzott el a kérdés. A kis és középvállalkozások általában nem a regisztrációs kérelem benyújtói, a folyamaton persze részt vesznek, de általában a nagyobb cégek által benyújtott adatokhoz való hozzáférésben érdekeltek. Alapvetően eh, felszabályokat kell kidolgozni, az adatcsere szabályok többé-kevésbé elhatározzák ennek a keretét, de ez ügyben megint csak meg kell várnunk, amíg a, a, a jó bevált gyakorlatok kialakulnak, amíg az egyes konzorciumok megnyitják az általuk elvégzett munka eredményeit mások irányába is. Ezzel kapcsolatban komolyak a várakozásaink. Az első regisztrációs határidőt követően el kell majd gondolkodnunk azon, hogy a jövőben hogyan lehetne jobban e, szervezni ezt a munkát, mert minél kevesebb regisztráció ér érkezik az utolsó hónapokban, annál több kis és középvállalkozás kell, hogy a kérelem vagy a regisztráció főbenyújtójaként jelenjen meg. E tekintetben e, nagyobb segítség nyújtásra lesz szükségük, e, kreatív megoldásokkal készülünk erre. Itt kapcsolódnék Krámer úr kérdéséhez. Átfogó iránymutatások tekintetében csak annyit mondhatok, hogy ennél átfogóbb eh, iránymutatást eh, már nem is adhatnánk, ezért e, ilyen sok kötetes. Nem kell mindenkinek az egészet elolvasnia, csak a rávonatkozó részt. Az ezért van az, hogy az irány, kiadott iránymutatások e, úgy kerültek felosztásra, hogy mindenki megtalálhassa, hogy az ő cégére, vagy az ő anyag információs csereforumára, melyik része vonatkozik az iránymutatásoknak. Ráadásul a hozzáférhetőségét is javítottuk, vannak erre eszközeink, például iránymutatás dióhéjban, ez egy, egy zanzásított változata a többkötetes iránymutatásnak, illetve rövid kis eh, eh, összefoglalókat is eh, kiadtunk. Éppen azért, mert ezt egy menüként kell felfogni, egy, egy étlapként, amelyről nem kell mindenkinek minden ételt megkóstolnia, mindenki csak egy, ebből erről az étlapról kiválaszt egy háromfogásos ebédet, és csak azt eszi végig, hiszen egyébként megfeküdni a gyomrát, hogy maradjak ennél a hasonlatnál. Miért elhangzott az a kérdés is, hogy hogyan lehet az, hogy az előregisztráció volumene 20-szorosa volt a becsültnek. Jó néhány oka van annak, hogy 20-szorosan meghaladta a becsléseket, az előzetes becsléseket az előregisztrációk száma. Voltak olyan cégek, amelyeknek nem kellett volna, de mégis azt gondolták, hogy az előregisztrációval majd kereskedhetnek, kreatívan megpróbáltak ebből is pénzt csinálni. Cégeket hoztak, megpróbáltak minél több anyagot, minél több cégnév alatt előregisztrálni, de hát előregisztrációt egyik cégről a másikra nem lehet átadni, ezért teljesen félreértették a rendszert. Egy másik ok az az, hogy a jogszabály kikötötte, hogy egyes konkrét esetekben kettős előregisztrációra volt szükség, például a polimer iparban. Tehát nem csak a monomer, hanem az azokból összeálló polimerek esetében is előregisztrációra volt kötelezve a cég, pedig hát a, a termékpályán egy előregisztrációs elég lehetett volna. Egy harmadik ok az volt, hogy egyes cégek azt eh, gondolták, hogy roppant sok fajta eh, anyaggal kereskedünk, nem tudjuk, hogy miben mi van. Biztos, ami biztos, minden anyagot előregisztrálunk. Ezeket nem fogják mind regisztrálni, de mivel ingyenes volt, nem volt veszteni valójuk, mindent előregisztráltak. Ez volt a negyedik oka. Ingyenes volt az előregisztráció, ami oda vezetett, hogy a szükségesnél jóval nagyobb számú előregisztráció érkezett. Amikor átrágtuk magunkat a beérkezett dossziékon, benyújtott kérelmeken, és megpróbáltuk megtippelni, hogy 2010-ben hány dosszié várható. Kigyomláltuk a haszontalan dossziékat, és ezután arra következtetésre jutottunk, hogy tízre nem lesz több regisztrált anyag, mint a, mint, mint a, mint a becsült számadat, ami kb. 9000 regisztrált vegyanyagot jelentene. De ez a végtermékeket, illetve a köztes termékeket is magába foglalja. Két csoport között persze lesz bizonyos fokú átfedés, mondanom se kell. A dosszék tekintetében az Európai Bizottság 2010-re 25 ezret becsült. Egyelőre megtartottuk ezt a becsült adatot, azért, mert az anyagi információs cserefórumok létrehozása eh, késik, de a 2010-es éves munkaprogramunkból az is kitűnik, hogy egy 50 ezres és egy 75 ezres forgatókönyvre is fel vagyunk készülve. Három különböző forgatókönyvvel dolgozunk. Tehát próbálunk felkészülni a legrosszabb eh, esetre is, legrosszabb esetőségre is. Remélhetőleg eh, ezzel el tudjuk kerülni a, az áthidalhatatlan, eh, megoldhatatlan nehézségeket. Ezen kívül az előregisztráció esetében mindenki azt várta tőlünk, hogy legyen egy pót számítógépes rendszerünk, egy ilyen biztonsági rendszerünk, hogyha esetleg az első számú rendszer összeomolna. Ezt aztán az utolsó pillanatban eldobhatuk. Nos, ennre most egy sokkal kreatívabb megoldást találtunk. Pénzbe és emberi energiába is fog kerülni, hogy ezt a mm, pótrendszert üzemeltessük, de hát a jogszabály e tekintetben egyértelműen fogalmaz. Lássuk most az állatkísérletek kérdését. Először is meg kell, hogy erősítsem, hogy az egyes tudományos lapokban megjelent hírektől eltérően még mindig meggyőződésünk, hogy az állatkísérletek száma nem fog nőni a jogszabály elfogadásakor becsültnél, ezért kértünk egy sajtóközleményt is, amelyben um, megpróbáltuk megindokolni, hogy véleményünk szerint miért nem fog megnövekedni az állkísérletek száma az eredeti legbecsülthöz képest. Ugyanakkor megpróbáljuk felhívni az érdekeltek, érdekeltek figyelmét arra, hogy hogyan lehet állatkísérletek az állatkísérleteket más alternatív módszerekkel helyettesíteni. Megpróbáljuk a vegyipar résztvevőknek egyértelműen megmutatni, hogy el lehet kerülni az átkísérleteket. A meglévő adatokat például, ha megosztják egymással, illetve a 11-es mellékletben szereplő módszerek használatával a felesleges átkísérletek elkerülhetőek jó néhány esetben. Ahogy azt a honlapokon és sajtóközleményeinkben is olvashatták, láthatták, amikor egy cég mégiscsak állatkísérleti javaslatot tesz, akkor a közvélemény konzultálunk, kikérjük az érintetek eh, a, a, a, ezen a területen aktív szervezetek eh, véleményét is, ahogy azt a REACH irányelvben Eh, elfogadott és szereplő eh, garanciák is előírják. Köszönöm szépen! Martin Kellehen a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Danszet úr a felszólalásért, és köszönöm az érdekes válaszokat is. Én a saját régiómban múlt héten meglátogattam egy kis eh, vegyiparra foglalkozó vállalatot. És egy olajiparral foglalkozó vállalat ez, ez és egy vegyi anyagot exportálnak az EU-n kívül. És azt mondták, hogy több ezer fontjukba kerül az, hogy ezt az anyagot regisztráltassák. Számos Európai Unión kívül lévő versenytársuknak meg nem kell ezt megtenni. És azt mondta, hogy több éves profitjukba kerül, amennyiben kifizetik ezt a regisztrációs díjat. Tehát ez a vállalat és hasonló vállalatok nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen nincs meg a pénzük, hogy ezt az anyagot regisztráltassák. Tehát ez egy teljesen biztonságos anyag, ahogy ezt a regisztráció meg is mutatná. De az Európai Unión kívül lévő versenytársakat nem kell kifizetni ezt a regisztrációs díjat, és így a nyereségükre jobban számíthatnak. Tehát nem tudom, hogy mit tanácsol. Köszönöm. Karl Schlüter. Köszönöm. Satu Hassi sajnos nem tudott eljönni, engem kért meg, hogy kimentsem. Az első kérdésem az erőforrásokra vonatkozik. Azt mondja, hogy több száz emberrel dolgoznak 2010-ben, de igazából hányan végzik a kiértékelést? Hányan lesznek tudományos szakértők, akik átnézik a dossziékat? Mekkora teher nehezik majd a várukra is. Jutta Haug esetleg jobban elmondhatja, de én úgy emlékszem, hogy a költségvetés növekedésről szavaztunk, tehát mondja el, hogyha nem így van, de szerintem ez a dolog alulfinanszírozott, amíg a díjakból be nem folyik a haszon. De szeretnék erről közelebb információkat kapni. Második kérdésem a jelölt listára hogy azt mondta, hogy 50 anyag áll a listán, de szerintem több mint ezer van, amely megfelel a kritériumnak a fogyasztónak, pedig nagyon fontos az, hogy milyen anyagok szerepelnek a anyagjelöltek listáján. Tehát itt van például öt olyan anyag, amelyet a bizottság javasolt, és ebből csak egy került rá a listára. Aztán ott vannak négy különféle szurok termék, amely szerintem megfelel annak, hogy a listára kerüljön. Ez pedig véleményem szerint probléma, hiszen hogyha az ipar nem ad elég információt önöknek, hogy döntsenek, tehát akkor az nem jó. Nyilván megvannak azok az anyagok, amelyek biztos, hogy felkerülhetnek a listára, de mindenképpen meg kell tennünk itt a szükséges munkát. Hét anyagot is említett, tehát abból három F talált, és más pedig bróm alapú anyag, tehát júniusban döntöttek, és a bizottság nem tért erre vissza. A bizottság számára pedig nincsen határidő, hogy meddig kell lépnie. Tehát a vállalatoknak megvan ez a határideje. Nem tudom, hogy most mit javasol, Hogyha itt az iránymutatókról szólunk, illetve az alternatívákról, ez 2007-ben történt. Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt a folyamatot egy kicsit begyorsítani. És uh, itt igazából a bizottságnak nem volt könnyű dolga, amikor eljött ide, hiszen itt a PBT anyagok kritériumairól is beszélt, de más releváns információra is szükségünk van. Tehát uh, itt más anyagokat is, és nem csak vízfüggő anyagokról is tárgyalnunk kell. Tehát nem tudom, hogy milyen lépéseket javasol, hogy a bizottságra nyomást gyakoroljunk, hiszen szükség van arra, hogy átdolgozzuk a kritériumokat. De szerintem most ez lett volna minden. Igen, néhány kérdés. Gilles Pagno. Oui. Quelques mots, puisque déjà... Néhány szót szeretnék szólni. Annak ellenére, hogy sok témát már megválaszoltuk. Ön azt mondta, hogy ez az Európai Parlament gyermeke, ez a rendelet, és mi azt szeretnénk tudni, látni, hogy ön jól törődik, sokat törődik ezzel a babánkkal, ezzel a gyermekünkkel azt hiszem azok alapján, amiket hallottam, hogy megvan a szándék arra, hogy gondoskodjon a gyermekről, de ugyanakkor ez nem elégséges. Miért? Az Európai Unió vegye anyagokkal kapcsolatosan azok, akik végigmennek ezeken az anyagokon, azok nem fogják azt mondják, hogy nem lesz elégséges ez a nagy anyag mennyiséget feldolgozni, nem fogják tudni ezt feldolgozni. Az igazság az, hogy olyan, mint kész tények előtt állnánk. Szeretném, hogy majd a találkozó végén ön azt mondja el nekünk, hogy melyek azok a rendelkezések, amelyeket ön beszeretne vezetni például az egyik válaszában felmerült a kis és középvállalkozásoknak a kérdése, hogy milyen módon lehet ezeknek a vállalatoknak az igényeit kielégíteni, aztán, hogy önök kapcsolatban vannak a nagy vállalkozásokkal, és ezek a nagy vegyipari koncernek, azok tudnak segíteni a kisebb vállalkozásoknak. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy nem ö, lehetséges, hogy ezek a KKV-k megfelelően tudjanak működni és élni ezzel a rendszerrel. Regisztrálni is kell, mint ahogy az imént a kollégám mondta. Nos, én azt szeretném tudni, hogy azt szeretném kérni, hogy ön mutasson rá, hogy melyik azok a cselekedetek, amelyeket ön be fog vezetni az elkövetkezendő hónapokban és években, annak érdekében, hogy megfelelően kiegyensúlyozottak legyenek az erőviszonyok a kis és a nagy vállalkozások között. Köszönöm. Karl-Heinz Florenz kap még szót. Főigazgató úr, ha jól értettem, akkor a kis és középvállalatok mind bűnösök, és az ügynökség mindent jól végzett. Ezt azért én otthon nem igazán tudom így eladni, hiszen a kis és középvállalatok nálunk azért máshogy állítják be a helyzetet. Kelehen kollégának pedig igazat adok, amennyiben azt mondja, hogy van egy nagyon ambiciózus rendszerünk Európában, amelyet mi építettünk fel. Tudván, hogy ebből versenytorzítás is születhet. Azonban néhányan ezt már elfelejtették. Akarjuk a regisztrációt, persze, én nem is akarom ezt megszüntetni. Azért nem kell a bürokratikus akadályokat ennyire bonyolultá tenni, ennyire drágáva is. Tehát, hogyha 11 ezer oldalra van szüksége, hogy a saját hivatalát leírja, akkor ez nem a Lisszaboni szerződés értelmében van. Lehet, hogy egy ügynökségnek ennyire szüksége van, de Lisszabonban Európát igazából a világ legteljesítőképesebb kontinensévé szerették volna tenni, és ez pedig nem erről tanúskodik. Tehát, ha a vállalatok nem jönnek, vagy nem haladnak előre, nem tudják beszolgáltatni az anyagokat, vagy félnek, akkor el kell dönteni, hogy miért. És megértem, hogyha van egy kis gyár, száz alkalmazottal, és van egy értékes szellemi tulajdonok, akkor az ember nem olyan szívesen adja át ezt oda, hiszen nem csak alapanyagok vannak benne, hanem nagyon bonyolult anyagok, amelyek szellemi tulajdon képviselnek, és ezek képviselik a vállalat vagyonát is. Úgy tűnik, hogy ezt önök máshogy látják. Tehát szerintem az adatok túlságosan mélyek, és túlságosan sokat akarnak bekérni a vállalatoktól. Olyan tekintetben, hogy a vállalatok megijednek, hogy a szellemi tulajdonokat kérik tőlük. Horst Schnellhardt. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Egy kicsit nyugtalankodtam, hiszen nem tudtam, hogy itt igazából milyen sorrendben szabályozok a felszólókat. De mindenképpen szeretném megköszönni Szeretném megköszönni az értékes információkat. Egy dolog mindenképpen nyilvánvalóvá vált, hogy a vegyi anyag ügynökség jó kezekben van. Azonban mégis meglepődtem, hogy miért ilyen mérges. Hiszen az első felszólásában elmondta, hogy nem tudja, hogy hány dosszié érkezik be, hány kérvény érkezik be, van vészterve, de az időkeretek szűkösek. De éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy tényleg az a véleménye, hogy nincs szükség vésztervre a bizottságnál, a parlamentnél? Hiszen úgy tűnik, hogy az időt meg kell hosszabbítanunk. Szerintem itt nem az idő a lényeg, hanem a minőség. Világos kijelentésekre, világos utalásokra, utasításokra van szükségünk, és szerintem az idő nem elégséges, hiszen szóltak erről mások is. Hogyha belegondolunk, hogy milyen nehézségeik vannak a kis és középvállalatoknak, akkor szerintem nem tarthatjuk az időhatárt. A érintettektől pedig azt a panasz is hallom, hogy csak is angolul kapják meg az anyagokat. Mindent le kell fordítatni. Minden kis és közép vállalatnak, amennyiben nincsen kooperációs partnerük, le kell, hogy fordítassák ezeket az anyagokat, ez mind-mind költség. Tehát hogyha itt, amit ön is említett, hogy az összes hivatalos nyelvre lefordítsák az anyagokat, és ezt tényleg alkalmazzák, akkor ez rendben van. De én úgy tudom, hogy az anyagokat nem fordították le az érintettek nyelvére. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban kellene ügyelni arra, hogy hogyan könnyítik meg a kis és középvállalatok munkáját. Hiszen, ha neki könnyebb a dolguk, akkor könnyebben tartják be a határidőket. Esetleg eh, a bizottságban, a parlamentben is el kellene gondolkoznunk néhány vészterven, hiszen a határidők nagyon eh, szorosak. Megcáfolhat, de szerintem úgy tűnik, hogy nem lesz elég az idő. Nagyon szépen. Köszönöm, Danszet a szó. Oké. Okay. Rendben, köszönöm. Akkor az első konkrét példával kezdeném. Kelehen úr említette ezt, van egy kis vállalat, amely egy anyagot állít elő, és pedig a globális piacra, az olajipar számára. Ha jól értettem a szavait, akkor tényleg globális piacról van szó, ahol Európa szerepel, és ott vannak a többiek is. Tehát az európaiaknak ugyanúgy regisztráltatniuk kell az anyagot. Úgy gondolom, hogy valamilyen költségmegosztásnak azért lennie kell a vállalatok között. Tehát ezt az esetet eh, meg kell vizsgálni, hiszen minden esetben eh, más a helyzet, és lehet, hogy ez az eset most egy atipikus. Tehát ön azt mondja, hogy az anyag 99%-át exportálják az Európai Unión kívülre. Tehát az Európai Unión belül csak 1% marad, tehát nem tudom, hogy ennyiért érdemese regisztráltatni, de mindenképpen megnézzük a dolgot. De a kis és középvállalatoknak nyújtott támogatásról annyit szólnék, hogy a KKV-k általában nem a fő regisztráltatók. Tehát, hogyha egy kis és középvállalatra regisztráltatni szeretne, akkor eh, eljöhet hozzánk természetesen. De a nemzeti kapcsolattartó helyeknek kell velük tárgyalni, hiszen ott beszélik a helyi nyelvet, és mi segíthetünk a nemzeti kapcsolattartó helynek, az pedig segíthet a vállalatnak. Decemberben lesz egy továbbképzésünk a kapcsolattartó helyek számára, és ezek természetesen a helyi nyelveken zajlanak majd. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna kihangsúlyozni. A fordításokról annyit mondanék, hogy megpróbálunk minél többet lefordítani, az elkövetkezendő hónapokban a kézikönyveinket is lefordítjuk. Ezek IT orientációsak. Szólnék arról a kérdésről is, hogy a problémákkal rendelkező cégeket megkeressük-e. Az év közepén illetve az év közepétől az összes céggel kapcsolatba léptünk, amelynek problémája volt. Felhívtuk őket, és ennek eredményeképp már több vállalatnak segítettünk. Tehát általában mi keressük meg őket. Megpróbálunk segíteni nekik, és meglepően pozitív visszhangot kaptunk a munkánkról. Úgy gondolom, hogy ez is hozzájárulás a dolog sikeréhez. Ami pedig eh, az erőforrásokat illeti, körülbelül száz új munkatársunk van. Ha jól emlékszem, 25, tehát az egésznek az egy negyede a kiértékeléssel foglalkozik majd 2010-ben. De azt is értenie, meg kell értenie, hogy körülbelül 20, illetve 15-20 ember átmegy a regisztrációra a kiértékelésről, tehát őket természetesen át kell képezni. Olyan emberekről van szó, akik segítenek nekünk a regisztrációnál, és akkor egy évvel később pedig átmehetnek a kiértékelő osztályra, hiszen a legnagyobb munkateher 2011-től ezen a területen lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy figyelmet fordítunk a kiértékelésre. Ahogy már említettem, a költségvetésről informáljuk önöket. Természetesen a minél pontosabb kalkulációkon dolgozunk, hogy jobban figyelemmel kísérjük a költségek alakít, alakulását, illetve a bevételek alakulását. Havonta szeretnénk megnézni, hogy milyen költségeink vannak, és hogy milyen díjak érkeznek meg, amelyek természetesen segítik költségeink finanszírozását. Ez eh, nagyon eh, nehezen előrejegyezhető. Tehát pillanatnyilag 50 anyag van a listán, illetve 15-ről még tárgyalunk, és a jövőben pedig lesz kapacitásunk, hogy többet is felírjunk a listára. Szerintem megkönnyítettük a folyamatot a tagállamoknak, a politikusok számára, a bizottság számára, abban a tekintetben, hogy hogyan osszuk fel a munkát, hogy hogyan tudjuk a listákat könnyebben kialakítani. Tehát a politikai vitát szerintem könnyebb lesz lefolytatni majd az anyaglistákról. Szerintem az idén ezzel járultunk hozzá a dolog sikeréhez. Az információ hiány néha megnehezíti a munkánkat, tehát az ipar nem mindig lát el minket, információból, anyagokról. Tehát eh, néha kevés információt kapunk ahhoz, hogy egy anyagot pontosan kiértékeljünk, illetve beazonosítsunk. De azt is eh, hallottam, hogy eh, ez csupán időbeli késést jelent majd. Jövő évig kell a gazdaságnak, az iparnak regisztráltatni az anyagokat. Tehát nem igazán lesz az ipar számára késlekedés. Számunkra nagyon lényeges az, hogy a megfelelő anyagot megfelelő módon beazonosítsuk. Tehát nincs arról vita, hogy a megfelelő anyagokat kell a listára tenni, és hogy megfelelő módon határoztuk meg az anyagot. Most ami pedig az iránymutatókra vonatkozik, tehát hogy egy anyagot jóvá hagyjanak. A jóváhagyási lista, illetve ennek a tervezete tekintetében, esetében meg kell eh, kérdezni, hogy miért vannak késlekedések. Azt szeretnénk, hogy ezek meglegyenek. Sokkal jobban szükségünk van ezekre a dolgokra, mint önöknek, hiszen eh, szeretnénk begyorsítani a folyamatot. Szeretnénk az iránymutató minél hamarabb eh, elkészíteni, és eh, remélhetőleg, amikor februárban találkozunk a tagállam a képviselővel, addigra kész lesz. A PBT kritériumok esetében annyit tehetünk, hogy intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy, a, hogy egy tudományos szakcsoportot létrehozunk, tehát mi is megtesszük a saját kötelességünket ebben az összefüggésben. Alapvetően ennyit tudunk most tenni. Tehát miért nem 9000 és csak 15000, 20000 regisztráció létezik? Tehát ez nem csak azzal függ össze, hogy 2000 anyaginformáció cserefórumon sokkal több cserefórum létezik. De pillanatnyilag nem, tehát az emberekkel dolgoznak, akik regisztráltak. És éppen ezért nem tudnak még formálisan informálni arról, hogy létrehoztak egy anyag információs cserefórumot. De azt is szeretném megjegyezni, hogy például a kőolaj iparban teszik a legtöbbet annak érdekében, hogy összeállítsák a dossziékat, az anyagokat. De ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy megvoltak a regisztrációk. Tehát megvannak az anyag információs csere fórumok, azonban a regisztrációs kérvény nem érkezett be. A bizottsággal együtt eh, szeretnénk eh, mindazokkal a társulásokkal foglalkozni, amelyek már anyaginformációs cserefórumokat tartanak, és szeretnénk mi is informálni önöket. Szeretnénk természetesen a többi vállalatnak is lehetővé tenni, hogy csatlakozzanak hozzánk, illetve az ő konzorciumaink. Pontosan tudnunk kell, hogy hány szív, tehát anyaginformációs cserefórum létezik ma. Van még valami? Oké, okay, Rendben. Akkor Chris Davis a következő felszólaló. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, igazgató úr. A Reachről úgy beszélt, mint egy forradalmi újításról. Hát rengeteg eh, lobby tevékenység vette körül. Az innovációt az újítás célozta, környezetvédelmi szempontból pedig az emberi egészség hosszú távú védelmét és a környezetvédelmét egyes veszélyes vegyi anyagoktól. Értem és tudom, hogy még korai lenne messze a következtetéseket levonni, de önnek ügyvezető igazgatóként van bármiféle bizonyítéka, vagy arra mutató jele, hogy az újításhoz, az innovációhoz, az újító jellegű vegyanyagok kísérletezéséhez, illetve a veszélyes anyagok piacról történő kivonásához hozzájárul a RICS? hogy ezek a veszélyes anyagok ne kerüljenek forgalomba, és inkább kevésbé veszélyes anyagokat használjunk helyettük. Thank you. Köszönöm. Alois Péterle. Köszönöm szépen. Köszönöm, mert kiváló volt ez a bevezetés, és gratulálok ehhez a remek kezdéshez. Emlékszem azokra a szavakra, amelyeket egy vegyész barátom mondott, aki egy cégnél dolgozott eh, arómákkal kapcsolatosan azt mondta, hogy minden egyes anyag, vegyi anyag, amit leveszek a polcról, azon rajta van a ö, halálfej emblémája, ami azt mutatja, hogy ez egy mérgező anyag. Ezzel azt akarom mondani, hogy igazán komoly témáról van szó most. Szeretném a következőt tudni. Ön a nyitásról beszélt, óriási munkateherről. Én azt szeretném tudni, hogy az állampolgárok érdeklődnek-e az önök munkája iránt, hogy a civil társadalom ból kap-e visszajelzéseket az ön ügynökség, és mi alapján dolgoznak, dolgoznak fel ezeket a visszajelzéseket? Euh, Madame euh, Gutierrez. Gutierrez Cortines asszony, ön a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Bevallom mindenki előtt, hogy én a Rich ellen szavaztam annak idején. A frakcióm ellenére is, azért, mert úgy véltem, hogy a dokumentum nem tiszta, nem világos, vannak teljesen eh, kibogozhatatlan dolgok, fejezetek, mint például a szellemi tulajdonjogok kérdése, és ezt a kérdést nem lehetett itt hagyni. Volt egy nagyon világos jelentés különböző központok részéről, amelyek azt jelezték, hogy nincs elég sok toxikológus Európában, azaz, hogy hiányzik az emberi erőforrás ahhoz, hogy ezt a problémát megfelelően kezelni tudjuk. És ezért annak idején politikai felelőtlenségnek tűnt ezt elfogadni. Valami nagyon aggaszt, mégpedig az ön optimizmusa, és ezt már felvetettem korábban is. Valószínűleg azért, mert az a bizottság, amely ki elfogadta a Ricset, és tudjuk, hogy kik voltak azok, akik előterjesztettek és eh, támogatták a Ricset, és az meglep, hogy mivel, hogy itt van a Nature cikke, mert probléma van a toxikológusokkal, és probléma van az állatkísérletekkel is, és itt ebben az anyagban az szerepel, hogy 54 millió gerinces állatra van szükség ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű eh, kísérlet. Engem a következő aggaszt. Ki a felelős azért, hogyha ez rosszul sül el? Ki az, aki felelősséget vállal azért, hogy ezek a dolgok, ezek a folyamatok elkésnek, vagy nem jutnak el a megfelelő információk a megfelelő helyekre. Tehát a felelősség kérdése az, ami engem aggaszt. Nincsen semmilyen felelősség, politikai felelősség, nem világos. Egy, az Európai Bíróságon egy új fajta választ kell kitalálnunk ahhoz, hogy elmagyarázzuk a lakosságnak, hogy milyen felelősségek vannak abban az esetben, hogyha rosszul van megszövegezve egy törvény. Nagyon milyen módon tudnak fellebezni azok a cégek, amelyek nem érik el az kívánt eredményeket? Ismernek-e olyan cégeket, amelyek emiatt elv kivonultak Európából? Köszönöm szépen. És még egy dolgot, milyen, mit gondolnak a, arról a moratóriumról, amelyet kérnek? Köszönöm szépen. Klász asszony kért szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Krisztina Gutierrez már uralt rá, hogy az akkor már beazonosított problémák még mindig jelen vannak. És azt látjuk, hogy az emberek panaszkodnak, legalábbis nálunk panaszkodnak. Nyilvánvalóan közvetlenül nálunk is. Azok a cégek is panaszkodnak, akiknek problémáik vannak a regisztrációval a bürokráciával, a költségekkel. Dánszett úr, ezek azok a témák, amelyekről korábban vitáztunk, és ezekben a dolgokban pedig nem vagyunk hajlandók engedményeket tenni. Igenis, rá fogunk kérdezni. Azt mondta, hogy még nagyon sok munkával számol. Azonban nem mondta, hogy több pénzt szeretne. Azonban az elnök mégiscsak utalt arra, hogy most jött meg az előadó a Költségvetési Bizottság részéről. Tehát elégségesek lesznek a beszedett díjak a finanszírozásra? Nagyon érdekes lenne hallani, hogy hogyan becsülik fel. Elképzelhető, hogy a díjakat felemelik? vagy pedig a költségvetésből kell még több pénzt elkülöníteni. Egy másik kérdésem a tagállamokkal való össz együttműködésre vonatkozik. Itt paritásos munkabizottságok léteznek. Hogyan ítéli meg ezeknek a munkáját? Hatékony a munkájuk, érdemes, hogy létrehoztuk ezeket, vagy csak még bonyolultabbá és nehézkesebbé tettük a dolgokat? Az előbb említette, hogy a vegyegyenlő ügynökségnek új feladata lesz, és önt említik itt például a biocid rendelet esetében fő felelősnek. Hiszen a bizottság javaslata előttünk van, a biocid rendeletről szóló javaslat. Igazából kíváncsiak lennénk a tapasztalataira, hogy mit tanulhatnánk a biocid rendelet előkészítéséhez a tapasztalataiból. Köszönöm. Megkérem Dancet úr, hogy legyen szíves válaszoljon a kérdésekre. Thank you. Köszönöm szépen. az innováció elősegítése, főként az problémás vagy anyagok esetében. Nos, e tekintetben kaptunk már olyan visszajelzéseket, mi szerint az európai cégek reagálnak az előzetes listára. A piacon biztonsági adatlapok eh, miatt kezd nyilvánvalóvá válni, hogy ez az adott 15 anyag, amely a listán szerepel, ezek használata hogyan változik. Vannak cégek, amelyek már most gondolkoznak azon, hogy az esetleg sem problémás vagy nem jóvá hagyható anyagokat mivel helyettesítsék. Tehát igen, úgy vélem, hogy kezdik kifejteni a hatásukat a REACH ez irányú rendelkezései. Ez a célja kezd megvalósulni. Az új vegyi anyagok pénzügyi eh, regisztrációja egy ilyen nehéz pénzügyi eh, helyzetben gondolkodhatja a cégeket. Tehát a Ridge úgy vélem, hogy igenis hozzájárul az innovációhoz e tekintetben. A civil társadalom részvétele hogyan alakul? A nyilvános konzultáció folyamatosan folyik, például az állatkísérletek ügyében, ahogy azt említettem, vagy amikor a jelölt anyagok listájára kerülnek egyes vegyi anyagok. Tehát vannak olyan pontok, amelyeken a folyamatban a közvélemény is megszólalhat, és az érintett felekkel egy intézményesített fórum keretein belül konzultálunk, és úgy véljük, hogy ezek a szervezetek a közvélemény többségét képviselik, lefedik. Ezen kívül a regisztrációkból származó és összegyűjtött adatokat nyilvánosságra hozzuk, főként majd később, amikor sokkal több információ áll a rendelkezésünkre, olyan anyagokkal kapcsolatban, <clears throat> amelyek a forgalomba kerülnek, és azt azt gondolom, hogy a közvélemény az ilyen irányú információval ez az információ az igenis hozzáférhet. A díjakból származó bevételekre is vonatkozott egy kérdés. Az a véleményem, hogy ezen a ponton nincsen okunk azt gondolni, hogy a díjakból befolyó bevételek eh, elégtelen szintet ütnének meg. Azért alacsonyabb az ebből a forrásból származó bevételünk, mert a becsülthöz képest egyelőre alacsonyabb számú végleges regisztráció történt, de az év vége fele a határidő lejárt előtt nyilván nő majd a regisztrációk száma. Roppant fontosnak tartom, hogy a egyértelmű határidőket szabjunk a, az európai cégeknek, amelyek amely határidő kőbe lesz vésve, amelyek jó előre tudnak, ismernek, amelyre fel tudnak készülni, a, amely előtt megfelelő idő áll rendelkezésükre, hogy összeszedjék magukat, és felkészüljenek a vonatkozó jogszabályok teljes mértékű alkalmazására. Fontos, hogy Európa szerte mindenki bekapcsolódjon az anyaginformációs csereforumokba, és előkészítse a szükséges dossziékat. Roppant fontosnak tartom, hogy ezt a lendületet nehogy el, ne veszítsük el, hiszen a határidők megváltoztatásával ennek fennállhat a veszélye. Természetesen önökre bízom annak eldöntését, hogy szükség van-e egy B tervre, egy olyan forgatókönyvre, amelyet víz esetén tudunk alkalmazni? Szerintünk igen. A biocidekkel kapcsolatban az Európai Vegyi Anyagügynökség magára vállalta ezt az új felelősségi kört. Egyelőre csak a reach kapcsolatos munkánkra kapunk finanszírozást, más irányú tevékenységeinkre nem kapunk célzott támogatást, mégis a biocidokkal, biocidekkel kapcsolatos folyamatban is részt vállaltunk, és ezt folytatni kívánjuk. Szeretnénk, hogyha elő az előkészítésben mi is eh, részt vehetnénk, eh, annak előkészítésében, hogy a biocideket az ipari, iparban használt vegyi anyagok eh, vonatkozó rendszerbe beépítsük. Következő kérdés, tagállamokkal folytatott együttműködés. Pozitívak a tapasztalataink ez ügyben, meglepően pozitívak. Alapvetően a tagállamokkal együtt kell működnünk például a helpdeskek a kis és középvállalkozások számára nyújtott segítség tekintetében. A helpdeskeknek éppen ez az alapvető feladata. A nemzeti szintű hatóságokra is komoly feladat hárul. A vegyi anyagok értékelése a legösszetettebb feladat. Erre fel kell készülni nemzeti szinten is, miben próbálunk nekik ebben segíteni. Fontos, hogy megtarthassák azokat az erőforrásaikat, amelyek az előző jogszabályi keretben létrejöttek, és amelyek igen hasznosak lesznek majd a reach belül is, az új REACH keretben is. Hiszen a tagállami hatóságok megfelelő előkészületei, felkészülése nélkül a végrehajtás nem lehet sikeres. Ezért úgy vélem, hogy a tagállamokkal folytatott együttműködés létfontosságú Morit sikere szempontjából, és még egyszer mondom, az eddigi tapasztalataink roppant pozitívak voltak. Mennyit szeretem volna elmondani. Köszönöm. Je donne maintenant la parole. És most átadom a szót. Elnézést. Davis. Uh, Én úgy gondolnám, hogy érdekes lenne, hogyha közölnénk, hogy a cseh elnök most írta alá a Lisszaboni szerződést. Chris Köszönjük ezt a jó hírt. Vártuk, de jó hír. François Kostet asszony. Köszönöm szépen. Nos, igazgató úr, át fogok venni néhány dolgot, amelyek már elhangzottak, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kiemeljük a nehézségeket, amelyek felmerültek, mert annak idején, amikor a Ricsen dolgoztunk, nem szerettünk volna egy késleltetett bombát létrehozni. Nos, el kell kerülni azt, hogy ez a bomba felrobbanjon amikor beszélünk a nagy vegyipari cégekről, nagy koncernekről, ők elmondják nekünk, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek ezek a nagy cégek. Ők egyáltalán nem vitatják meg a RICS céljait természetesen. Ugyanakkor szembesülnek nehézségekkel, és nekik szükségük van ahhoz, hogy nagyon felkészült embereket vegyenek föl, akik ezekkel a rics dossziékkal foglalkoznak, és ilyenkor válság idején a kérdés, ami felmerül, az az, hogy azokat a finanszírozásokat, amelyek ez a cégek arra fordítanak, hogy a ricsnek megfeleljenek, hogy ezek a pénzek, ezek talán hasznosabban tudták volna elkölteni másút. Alkalmam volt megvitatni ezt a kérdést a nagy cégekkel, azt mondják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek a kisvállalkozásoknak, ugyanakkor nem mindenki fogja tudni betartani a rics követelményeit a határidőkben a határidőkön belül. Mindenki jó hiszem jön el hozzá, ezt nem vitatom, ugyanakkor itt van, hogy segítséget nyújtunk, támogatást nyújtunk, közvetlen támogatást nyújt az ügynökség, ezt megértettük, mindenkinek van saját nemzeti támogatási rendszer, ezt is értettük, de amikor én fölhívom a nemzeti helpdesket, ott igazándiból csak operátorok vannak, akik nem válaszolnak, hanem rámutatnak, hogy a X eh, cikk eh, negyedik bekezdésére, tehát rámutatnak arra, hogy hol keressük, de operációs szempontból egyáltalán nem segítenek. Tehát a kis és középvállalkozó nem kap semmilyen segítséget ott. És úgy gondolom, hogy nem szabad ennyire technokratáknak lenni, annak érdekében, hogy tényleg választ adjunk a vállalkozók kérdéseire. Ez egy aggály a magam részéről, nagyon bonyolult ez az egész, ugyanakkor válság idején sokkal hangsúlyozottabban jelentkezik. A mi ö, KKV-inknek az a kérdése most, hogy túléljék ezt az időszakot, már pedig ez a rendszer túlbonyolít, túlbonyolítja a működésüket, megértem, amikor ön azt mondja, hogy valóban ezeket a cseréket, ezeket tiszteletbe kell tartani, de azt hiszem, hogy megfelelő módon kell eljárni a jelenlegi helyzet fényében, annak érdekében, hogy a mi közép és kis vállalkozásaink túléljék ezt a helyzetet, ezt az időszakot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jutta Haug asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Igazából nem akartam beleszólni ebbe a vitába, de hogyha felidézem azt, amit itt mondtak a kolléganők és a kollégák, hogy hol voltak, amikor a múlt jogalkotási ciklusban a reach itt összeraktuk. Most a REACH hatályban lévő jogszabály. És ugyanazok a többségek voltak múltkor, mint most. Tehát múltkor is a néppárt volt a legnagyobb frakció, és jelentősen együttműködött a Rics kialakításában. Tehát ez az első, amit szerettem volna elmondani. A második, az Európai Parlament társ törvényhozó. És ha társ, akkor van még egy társ, és ez pedig a tanács. És a tanács is határozott a REACH-ről. A tanácsban pedig az összes kormány többsége mellette volt. A néppártnak. Tehát a néppárt kezenyomát viseli ez a dolog. Most itt tartunk. Itt van most az ECHA igazgatója, és őt nem lehet felelőssé tenni a jogszabályért, hiszen mi illetve a tanács akarta azt, hogy ez így legyen. És szerintem az, hogy most itt az igazgató verjük el a port, az nem helyén való. Megkérem önöket, hogy nézzék meg, hogy mit csinál például a tanács az EK-val. Karl Schlüter is elmondta, igen, sikerült első olvasatban a költségvetés megszavazni, tehát a vegyi anyag ügynökség megkapja azt a forrást, ami jár neki, amit a bizottság javasolt, tehát az összes kolléganő és kolléga megszavazta ezt a plénumon. Nagyszerű, de a következő költségvetési évben ugyanez lesz megint a helyzet. És az összes jelenlévő képviselő szeretném megkérni, kár, hogy nincs itt Karl Heinz Florenz, hiszen az dühített a legjobban, amit ő mondott. Hiszen neki igenis meg lett volna a lehetősége, hogy különféle tanácsi emberrel összeül, és meggyőzi őket arról, hogy szükséges az EKH-nak pénzt adni, és a bizottságnak is be kell látnia ezt. Tehát nem csak az EKH-t kell kárhoztatni. Értem, a Klassz asszony felteszi a kérdés, hogy na, hogy is néz ki a dolog a biocidokkal, és ott is dolgozzon az EGHA. De tudjuk, hogyha egyszer létrehozunk egy ügynökséget egy bizonyos szerkezettel. Ez pedig a, az egész munka alapja. Tehát akkor természetesen ismét jogalkotási aktus az, hogy újabb feladatot hárítsunk át az EKH-nak. Ezt nem lehet itt, ezt csak úgy spontán módon elhatározni. Most szeretnék mindenkit felkérni, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy megfelelő anyagi forrásokkal rendelkezzen ezek, tehát legyen ez a tanács, legyen ez a bizottság, legyenek ezek a tagállamok, hiszen minden tagállamnak megvannak a saját kötelezettségei. És a mi felelősségünk is az, hogy a vállalatoknak ne okozon REACH problémát. Tudom, nem kell ennyire itt felizgatnom magam, ezt hideg fejjel kellene előadnom, hiszen a költségvetés hideg fejet igénye. De, de néha nem értem a kollégáimat itt igazából mindig póttag voltam ebben a bizottságban, de én egy olyan vidékről származom, ahol a vegyipar nagyon fontos. És még tegnap is tárgyaltam vegyipari vállalatok szakszervezeteivel, üzemi tanácsaival, és tegnap nem hallottam kritikát a részükről, tehát ezt is vegyék figyelembe. Köszönöm. Ja, Nem látok további jelentkezőt. Ah akkor megadom a szót a igazgató úrnak, hogyha megengedi előtte mondanék egy pár szót. Olgasszonynak szeretnék válaszolni, osztom a nézetét, és valóban meg kell érteni a vállalkozások nehézségeit. Ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy mennyire fontos ez a szöveg, hogy mennyire fontos az állampolgáraink számára, mennyire fontos a közegesség szempontjából, és hogy micsoda ö, fejlődést fog lehetővé tenni. Nos, a kérdésem az, hogy mire van önnek szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja azt a feladatot, amit felvállalt, hogy um, mindent meg tudjon tenni, ami szerepel abban a szövegben, amit jóvá hagytunk. Hogyan tudja ezt tehát teljesíteni? Thank you for this. Uh, Köszönöm. Kedves szavakat. Úgy vélem, hogy eltér a véleményünk arról, hogy hogyan segítsünk az európai cégeken, de ha jól látom, akkor az vegyipar képviselő is itt ülnek a padsorokban. Európai ügynökségnek eh, napi szinten kell működnünk az iparral, Két hetente számolunk be a fejleményekről. Más európai ügynökség, ha jól tudom, ezt nem teszi hiszen megpróbáljuk megérteni pontosan, hogy az ágazat képviselőinek pontosan mik az igényei, nem kevés pénzt és energiát ölünk ebbe a feladatba, abba, hogy bevonjuk őket például a kiadványaink kidolgozásába, vagy a számít számítás technikai eszközeink átdolgozásába, ugyanúgy, ahogy mi is megkapjuk tőlük az ő kézikönyveiket, iránymutatásaikat, kiadványaikat. Időt, pénzt és energiát nem sajnálunk erre, hiszen roppant fontosnak tekintjük ezt az ipari ágazat képviselőivel a kapcsolattartást, ugyanúgy, mint ahogy hasonlóan fontosnak tartjuk a civil társadalommal és a közvéleménnyel folytatott kapcsolattartást. Nehezen találok olyan területet, ahol, ahol javíthatnánk eh, az együttműködésen. Én értem, hogy eh, nehéz gazdasági helyzetben kell az európai vegyiparnak eh, a túlélésért harcolnia. Azt is értem, hogy részben emiatt veszítettünk időt de éppen ezért említettem, hogy proaktívan lépünk fel annak érdekében, hogy az új eszközökkel segítsünk nekik a dossziék előkészítésében, és ezzel a, az elvesztegetett idő egy részét behozzuk, és minél hamarabb lezárjuk a regisztrációt. Megpróbálunk a KKV-k képviselői szerveivel is együttműködjenek ennek érdekében kis és középvállalkozások is megfelelő szerepet játszhassanak a regisztráció során a különböző konzorciumokban. Az nemzeti helpdeskekkel kapcsolatban eh, említettem, hogy megpróbáljuk őket praktikus eh, tanácsokkal ellátni, éppen ezért tartunk egy workshopot jövő héten Helsinki-ben, és olyan eszközöket dolgoztunk ki, amelyekkel konkrét válaszokat tudunk adni a konkrét kérdéseikre. Emellett fontosnak tartjuk, hogy jutassák el a jövőben is hozzánk azokat a kérdéseiket, amelyekre nem találnak választ, és ha például ezek jogi természetűek, a REACH irányelv eh, értelmezésével kapcsolatosak, akkor az Európai Bizottság szakértőinek, jogászainak a segítségét is igénybe tudjuk venni annak érdekében, hogy az előttünk álló időszakban ezeket a, az értelmezési nehézségeket feloldjuk. Azt hiszem, hogy ezzel kitértem az összes kérdésre, kivéve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdést. Ez ügyben természetesen ígérhetem, hogy az jogszabályi keretnek megfelelően a szellemi tulajdoni jogok védelmét megpróbáljuk garantálni maximálisan, és e kontextusban eh, erre nem fogjuk sajnálni. Az időt eh, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendszereink eh, feltörhetetlenek legyenek. Köszönöm. Ja, Herr Direktor Danzert, vielen Dank. Köszönöm szépen, Danzert igazgató úr. A kérdések kimerítő megválaszolását. Látja, hogy bizottságunk igazán érdeklődik ügynöksége munkája iránt. Úgy gondolom, hogy Guido Szakkónival és Hartmut Nassauerrel két olyan kapcsolatartó személyt választottunk meg, akik majd létrehozzák a folyamatos összeköttetést önnel. Azt is feljegyeztük, hogy meghívott minket, ez mindenképpen egy olyan meghívás, amelynek szeretnénk eleget is tenni. Minden jót kívánunk, és az ügynökségének is, hiszen az ügynökség az Európai Unió környezetvédelmi politikának egyik sarokköve akkor legközelebb vagy itt nálunk, vagy önnél Helsinki-ben találkozunk. Köszönöm. Szó, liebe kolléganő. Nos, kedves kolléganők és kollégák, áttérünk a napirendünk ötös pontjára. És most egy másik fontos ügynökség ügyvezető igazgatóját üdvözölhetjük. Hol van? Und zwar an die Europäische Umweltagentur. Tehát a Kopenhágai Európai Környezetvédelmi Ügynökség igazgatóját várjuk. És akkor... Schreib auf.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 at the Arctic Council that will be put on the table, but there's no Oké, okay. ja, és darf ganz Rendben, akkor most szeretném körünkben üdvözölni az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatóját, Jacqueline McGlédet, és munkatársát. Üdvözlöm Önöket a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Szeretném Guido van Holzbék urat is üdvözölni, aki a parlament adminisztrációját képviseli. Tehát Megléd asszony, Ön az egyik Európai Uniós intézmény képviseli, amely szinte az egyik legöregebb. Feladata pedig az, hogy információkkal lásson el minket, ami a víz, a levegő tisztaságát illeti, ami a klímavédelmet illeti. Egy műholdas megfigyelő rendszer segítségével még több adathoz jut hozzá. Néhány hét múlva a nagy konferenciára is sor kerül Kopenhágában. Éppen ezért örömmel nyugtáztuk, hogy segít majd nekünk a kopenhágai infrastruktúrájával, hiszen eh, tényleg egy mamut konferencia lesz majd ott. Természetesen érdekel, hogy eh, mit mesél nekünk, érdekel, hogyan fejlődött, fejlődik az ügynökség munkája, hol vannak a legnagyobb problémák, és hogyan segíthetünk. Öné a szó. So thank you very much, Chairman, and uh, it's a great... Köszönöm, elnök úr. Roppantúr örülök, hogy itt lehetek önök között ismerős arcokat, barátokat köszönhetek újra. És alig várom, hogy az újonnan felállt eh, Környezetvédelmi Szakbizottsággal működhessek. főként az újra választottakkal, de a új barátokat, barátságokat is szívesen kötök mindig. Röviden elmondanám, hogy mi a feladata az én ügynökségemnek, mert az alapító rendelet bölcsességében úgy fogalmazták meg a hatáskörünket, hogy eh, a mai munkánkat is megelőlegezték. A fenntartható fejlődést kell támogatnunk, jelentős és mérhető javulást elérni Európa, Európa környezetvédelmében, az megbízható, eh, aktuális, releváns információ szolgáltatása a harmadik feladatunk, annak érdekében, hogy eh, Európa Európában, szélesebb körben például a gazdaságban is felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Ez komoly feladatot ró az Európai Parlamentre, és önökkel szorosan folyamatosan együttműködünk. Rögtön az elején hagy szögezzem le, hogy vannak itt velem kollégáim, általában ott a sarokban szoktunk ülni, ott megtalálnak minket. Remélem, hogy ahogy múlik az idő, és megismerjük egymást, közvetlenül is eh, eh, megkeresnek bennünket, és a az előadókkal, a frakciók képviselőivel eh, alaposabb eszmecset is folytathatunk. Két dologra koncentrálnék, ha megengedik. Az egyik az éghajlatváltozás és a kopenhágai csúcs, a másik pedig a legfrissebb jelentésünk, és a legújabb környezetvédelmi eh, cselekvési program. Tehát tekintetében. Ezekre kérnék ki. 42 nap van hátra, nem sok idő. Barcelonában éppen most is folyik egy ülés. Az önök állásfoglalása üdvözlendő, hogy említsem ezt meg külön, hiszen ambiciózus célokat fektet le. Ugyanakkor természetesen tudjuk, hogy sok munka vár még ránk. mit teszünk mi a rengeteg konferencia, fórum közepette. A mi feladatunk az, hogy használható, hasznos információt biztosítsunk az éghajlatváltozás hatásának csökkentésére vonatkozóan. Már két jelentést készítettünk is, amely azért fontos, mert ahhoz, hogy az Európai Unió a Nemzetközi Éghajlatváltozási Keretegyezmény alapjába, alapján be kell, hogy számoljon a fejleményekről. Az egyik az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozott. Ez az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményén belül került az Unió által beterjesztésre. Mit mondunk ebben? Azt mondjuk, hogy a, az EU 27 tagállamának e, üvegházhatást kiváltó gázak, gázkibocsátása mm, sorban negyedik éve csökken, szerű szisztematikus csökkenésről beszélhetünk, nem csak egy egyszeri tendenciáról. Azt is láthatjuk, hogy 2009. augusztusi becslések, tehát ezek valóban friss adatok, 10,7 százalékos csökkenésről beszéltünk az 1990-es szinthez képest. Ez a 27 tagállamra vonatkozik. Természetesen a a teher megosztás értelmében a 15-ök 8%-kal eh, csökkentik majd a kibocsátásaikat. Eh, Európa kibocsátása a globális szint 10,5%-át teszik ki. Valóban Európa önmagában egyedül nem sokat tehet de mégis nagyon kemény, ambiciózus célokat tűztünk ki magunk elé, amelyeket eddig eh, elértünk, sőt, túl is léptünk rajtuk. Talán egyszerűbben is megfogalmazhatom, hogyha egy főre vetítjük ezeket, szerintem ez meglepőbb adat. Az elmúlt 17 év során, 1990 és 2007 között az átlag egyfőre jutó kibocsátás 11,8-ról 10,2 tonnára csökkentettük, ami az átlag, a globális átlag 7 tonna fölött van még így is, de megfordítottuk a tendenciákat, és csökkenő pályára állítottuk az európai emissziót. És jóval alacsonyabb a 15 tonnás átlagnál, ami az iparosított fejlett országok átlaga egy kön, potenciálisan környezetbarát gazdasága van az Európai Uniónak, ahol csökken a széndiokszid kibocsátás. 2007-ben a teljes emisszió 70-80%-át az ipar adta, a gazdasága a közlekedés elsősorban, a közlekedési szakbizottságban, és ülők képviselőkkel, és általában az ágazat képviselőivel még sokat tennivalunk. valunk 6%-ot tett ki 2007-ben eh, a tengerhajózás és a polgári repülés. A másik eh, vitatottabb eh, jelentésünk előre tekint, és azt mutatja, hogy merre tart Európa. Egy évtizeddel ezelőtt, amikor először kezdtünk adatokat gyűjteni, akkor negatívabb megközelítést tapasztaltunk. A kiotói célok nagyon távolinak tűntek, Mégis imponáló, hogy az elmúlt évtizedben eljutottunk arra pontra, hogy a 15 tagállamból 10 eh, tartani fogja a kiotói eh, vállalásait. Ez volt 2007-ben, 2009-ben pedig, ahogy jövő héten, november 12-én látjuk majd, amikor eh, új adatokat adunk ki, akkor láthatjuk, hogy egy ország kivételével mindegyik tagállam tudja tartani a kiotó vállalásokat. Az új jelentésből önök kapnak elsőként példányokat. Roppant fontos eh, dolog ez, hiszen most először mutatja Európa igazán, hogy egy kivételével minden tagállam tartotta a szavát. Egy, eh, az interneten keresztül is eh, elérhetőek ezek az adatok, a széndiokszid kibocsátásra vonatkozó részletek, de valóban a kulisszák mögé tekinthetnek így az interneten keresztül. Nyilván sokan úgy érzik, hogy őket személy szerint is érinti már az éghajlatváltozás. A bőrükön érzik, ha mondhatom így. A jelzőszámok, széles jelzőszámokkal dolgozunk, a legutóbbi jelentésünk az alpokkal foglalkozik, és kiózanító megállapításokat tartalmaz, nem csak a gletszerek visszavonulásáról, hanem a biodiverzitás, a vízforrások tekintetében is egyértelmű trendekről beszélhetünk 8 tized fokkal nőtt az átlag hőmérséklet világszerte. Persze nagy eltérések vannak itt a régiek között. A globális átlag közel kétszeres a felmelegedés mértéke a sarkok körül, az észak és déli sark körül, Hogyha 2%-os hőmérséklet emelkedési maximális célt akarjuk tartani valóban, akkor a felét már elhasználtuk a mozgásterünknek. Ez az egy százalékos mozgás tér az, ami az elmúlt tízezer évben történt, amikor felült a gazdaság, az ipar, a mezőgazdaság. Maradt még egy fok, amivel játszhatunk. Ezért kell odafigyelnünk de mégis úgy gondolom, hogy már most is veszélyben vagyunk, bár még egyszer eh, mondom, mert nagy különbségek vannak, van ahol a szárasság, eh, az aszályokhoz gondot, eh, van ahol az áradások. Ezért mindenhol másképp kell reagálni a változásokra. A csapadék mennyiség is jelentősen változik, bár ezeket még meg kell erősíteni az adatokat. A földközi tengertérségben 20 a csökkent a csapadék, az elmúlt 15 évben 3,1 mm per év csökkenést tapasztaltunk, extrémebb, szélsőséges időjárási körülmények Európa szerte közvetlenül vagy közvetlenül kapcsolódnak az éghajlatváltozáshoz. Ez a a természeti katasztrófák 95%-át ez adja. A sarkon, az északi sarkon láthatjuk, hogy 47%-kal csökkent a sarki jégtakaró, ami 30-40 év alatt óriási csökkenés, és az ökoszisztémák, az állatvilág és a növényvilág eh, komoly veszélynek van kitéve. Tehát nem dőlhetünk hátra, ölvetett kézzel nem nézhetjük, ahogy megváltozik a föld körülöttünk. Az önök szakbizottsága is fontos szerepet fog játszani abban, hogy a szakpolitikai fejleményeket figyelemmel kövessék. I'm sure by a very strong delegation I hear more and more az Európai Parlament nagyon erős küldöttséggel képviselteti majd magát Kopenhágában. Ehm, önökkel már várom én is a képviselőikkel való találkozást. A 20%-os emissziócsökkentési határ felénél tartunk, ez a 20 per 20 per 20-as határ, de még ambiciózusabb célokat próbálunk a globális megállapodás keretében kitűzni, és még egyszer mondom, a parlament állásfoglalását ezért külön üdvözlendőnek találom, szerint minél magasabban kell meghúzni a, a vonalat, mégis fontos a globális összefogás, a globális szabályozás, ezért a világkormányzatainak az összefogására van szükség. Mit tehetünk a saját részünkről? Segítenünk kell megértetni az emberekkel azt, hogy ezek a megoldások pontosan hogyan eh, valósulhatnak meg. A bevált gyakorlatok eh, átvétele, az eh, információ csere, a környezetbarát munkahelyek teremtése, fontos, hogy ezek ne csak rövid távú megoldások legyenek, hanem valóban környezetbarát eh, technológiai újítások. Eh, úgy vélem, hogy ez a gazdaság megújulását eh, is elősegítheti. A COP15 nem lesz az utolsó, amit, amit mondunk az éghajlatváltozásról, de a mi ügynökségünk megpróbál majd segíteni a, a monitoring terén, és az új megállapodás előre van. Persze könnyebb megállapodni, hogyha megfelelő adatokkal vannak felfegyverkezve a tárgyalófelek. Itt látok én fontos szerepet a mi ügynökségünk számára, de természetesen nem csak a tagállami döntéshozók, hanem az átlagember számára is minél több információt kell biztosítanunk, annak érdekében, hogy megértsék, lássák, tudják, hogyan tudnak ők is változtatni a helyzeten. Éppen ezért az ipar képviselőivel is együttműködünk, például az intelligens mérőeszközök bevezetésével, amely segítségével láthatjuk, hogy hol vannak megtakarítások, és hol lehet tovább eh, javítani az egydigi teljesítményünkön. A Kopenhágai konferencia során eh, felajánljuk az ügynökség eh, irodáit, infrastruktúráját, többen ezt már kihasználták, most már persze önök sokan vannak, de ettől még eh, a meghívás, az ajánlat áll, csak kérem, hogy jelezzék előre, hogy tudjunk az önök eh, érkezéséről, megpróbálunk a lehető legnagyobb mértékben az önök segítségére lenni a kopenhágai csúcs során. Mi ott leszünk, segítünk, támogatjuk önöket, az éghajlatváltozásról, a felkészülésről, az üvegház hatást okozó gázok kihatásáról és azok óceánokra kifejezett hatásáról, a szénemisszióra vonatkozó globális számológépet is kidolgoztunk, hogy lássuk, hogy globálisan mit jelentenek az egyes eredmények. Végezetül szeretnék köszönetet mondani önöknek, amiért a 2010-es munkaprogramunkra vonatkozóan reagáltak, fontos volt ez az információ. A biodiverzitás nemzetközi évéről beszélünk, és a jelentéseinkben rendszeresen vizsgáljuk az eredményeket. 2010-ben adunk egy ilyen 5 éves jelentést, idén azonban kicsit, jövőre kicsit más lesz a helyzet, mert sokkal keményebbe fogalmazunk a tagállamok teljesítményét illetően. Remélem, hogy ez az Európai Bizottság elé készítő munkájával is egybeesik, amely a hatodik környezetvédelmi keretprogram értékelését készíti el. Eh, fontos, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy a környezetvédelmi politika pontosan hogyan működik a gyakorlatban, és milyen eredményeket hoz. A gyakorlat együttműködést önökkel várom Elnök úr, még egyszer szeretném kifejezni a béli eh, reményemet, hogy szoros együttműködésünk továbbiakban is gyümölcsöző marad, és különösen eh, várom az új eh, kapcsolattartónkat. És még egyszer, bármelyiküket szívesen látjuk az ügynökségen, bármikor és remélem, hogy a munkánk továbbiakban is sikeres lesz. Köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen. Megléd asszony azt mondta, hogy régi barátai vannak, nyilván kap néhány új barátot is, hiszen az ön munkája is arról szól, amiért itt mi fáradozunk. Nagyon érdekes dologról számolt be, arról, hogy a légi közlekedési ügynökséggel is együttműködik, hiszen a pilóták nagyon érdekes megfigyeléseket tesznek a klímaváltozással kapcsolatban. És a hajós kapitányok a tengereken is látják azt, amit mi nem láthatunk. Nagyon érdekes dolog lenne az is, amelyről beszámolhatna nekünk, hogy a hajós kapitányok mit látnak hiszen azt látjuk, hogy vannak kész változások. Azt említette, hogy 8 tized fokkal növekszik a hőmérséklet a sarkon, az északi sarkon kétszer ilyen mértékben, és ez pedig elég drámai. Egy olyan ülésről jön, ahol az északi sarki konvencióról volt szó, itt van egy örömteljes hír, és pedig hogy az Európai Unió is részt vehet ezen az ülésen, tehát eddig csak a nemzetállamok képviseltetik magukat, de most Európának is egy hangja lesz ott. És nem csak a tagállamok képviselik Európát, hanem Dánia, Svédország, Oroszország. Tehát Oroszország, az Egyesült Államok, Kanada is ott van, az Európai Uniónak még nem volt szavazata most lesz. Köszönöm. Most Gerbrandi úrról már szóltunk, és ő az első, aki jelentkezett. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Kapcsolattartó személyként, hiszen én tartom a kapcsolatot az ügynökséggel, és így McLeod asszonynal ebéden is vettem részt. Az ebéd során pedig több dologról beszéltünk. Az egyik az, hogy hogyan használja a szakbizottságunk, illetve megfelelően használja a szakbizottságunk az ügynökséget. McGlade azt pedig elmondta, hogy néhány tag eh, igen, igénybe veszi a munkájukat, viszont jó lenne, hogyha a szakbizottságunk is eh, szakbizottságként hatékonyabban élne az ügynökség munkájának eredményével. Tehát szeretném megkérni Meglén asszonyt, hogy mondja el nekünk, hogy mit tehet az ügynöksége a képviselőknek, illetve a szakbizottságunk érdekében. A klímaváltozással összefügg természetesen új technológiák kifejlesztése, illetve az új technológiák elterjesztése. Szeretném Meklét asszonyt megkérni, hogy mondja el, van-e elképzelés arról, hogy hogyan tudnánk a technológiai fejlődést meggyorsítani, illetve hogyan tudjuk a technológiát elterjeszteni a világban. Az utolsó megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy beszámoltak róla, hogy Európa az új technológiák kifejlesztésében kezd hátul maradni. Szeretném megkérdezni, hogy igaz-e ez a hír? Igaz-e, hogy megelőznek olyan országok, mint az Egyesült Államok, vagy Kína? Tehát szeretném megkérdezni, hogy eh, erről mi a véleménye. Köszönöm. Richard Zéber. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, szeretném Megléd asszonynak megköszönni az érdekes felvezetését. Ott folytatnám, ahol az előttem felszoruló abba hagyta. Jó lenne, hogyha jobban tudnánk hasznosítani az eh, önmunkájának eredményeit. És eh, jó lenne, hogyha nem kellene rákérdezni az információnkra, hanem hogyha kapnánk öntől automatikusan alap információkat. Így tényleg el tudjuk mélyíteni majd az együttműködést. Hiszen a napi politikai munkánkban nincs mindig energiánk arra, hogy hosszas kommunikációs csatornákon keresztül kommunikáljunk. Szeretném megkérni, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan lehetne a kapcsolattartást megkönnyíteni, főleg ami a kommunikációs csatornákra vonatkozik. Vannak-e elképzelései, konkrét ötletei? Hiszen a kommunikáció tényleg nem működik olyan jól, ahogy működhetne. A klímaváltozásra áttérve minnyáján tudjuk, hogy van egy globális középhőmérséklet emelkedés, és ez a széndiokszid értékekben is megmutatkozik. Tehát itt mindenképpen ok-okozati összefüggésről lehet szó. Azonban ezt meg kell vizsgálni. És hogyha így van, akkor azt is meg kell néznünk, hogy mi következik ebből. Jó lenne, hogyha az ügynöksége itt támogatna további kutatási szándékokat. Hiszen más fajta hangokat is hallunk, és biztosak szeretnénk lenni, hogy stimmelnek az összefüggések. Kérdésem az, hogy lehetne következtetni arra, hogy bizonyos ágazatok fontosabbá válnak. Hiszen melegebb lesz, ennek hatásai vannak, nekünk meg alkalmazkodnunk kell. Ez biztos. De hogy ezt hogyan csökkenthetjük, azt nem tudom. És nagyon lényeges lenne politikailag is, hogy milyen prioritásaink lennének. Hogyha tudományos kutatások eredményeivel támogatja a politikai érveinket, az számukra nagyon hasznos lenne. És itt is van még mit bepótolni. Köszönöm. Köszönöm, Edith Estrella. Obrigada. Köszönöm szépen. Azzal kezdem a hozzászólásomat, hogy megköszönöm Szaszanynak az, hogy eh, bemutatta a működését, és hogy olyan optimizmusan áll hozzá a kiotai jegyzőkönyvnek a teljesítésével kapcsolatosan. Osztani szeretném ezt az optimizmust, és szeretném azt az, arról is biztosítani őt, hogy nagyon optimista vagyok a Kopenhágai konferenciával kapcsolatosan is minden, amíg minden ország tiszteletben tartja Kiotot, kivéve egyet, akkor mit lehet csinálni? Most 15-re gondolunk, vagy 27 országra gondolunk? Mert az előző jelentésben a tendenciákról és kimutatásokról és kivetítésekről szólt, ott az volt, hogy csak 14 ország érte el a kiotói vállalásokat 2006-ban, három nagyon távol volt ettől a céltól, és a többi még dolgoztak ezen, tehát nagy erőfeszítéseket tettek azért, hogy elérjék ezeket a célkitűzéseket. Úgy látjuk, hogy egy év alatt jelentősen megváltozott a helyzet, és reméljük, hogy tényleg így történt, és eh, hogy a jövőben optimistábbak lehetünk. Lenne egy kérdésem tehát. Ami a megújuló energiák helyzetét illeti európai szinten. Önnek vannak-e adatai arról, hogy milyen fejlemények vannak ezen a területen az utóbbi jelentés óta? Zárásként elhangzott a szállítás, illetve a szállítások területén a kibocsátások. Szeretem tudni, hogy ezen a területen történtek-e pozitív változások, mert az előző jelentésben ott jóslatok voltak, amelyiknek cél, amelyekkel kapcsolatosan, hogyha el akarjuk kérni a 20%-os csökkentést, akkor a közlekedésben csökkenteni kell minden egyes kibocsátást, károsanyag kibocsátást. A tudomány, a tudósok azt mondják, hogy ez még nem elégséges. Nos, szeretném tudni, hogy a közlekedés által kibocsátott károsanyagokkal mi a helyzet. Oreste Rossi. Ah, sì, scusi. io non sono così soddisfatto della... Én nem vagyok annyira elégedett az ügynökség jelentésével, mert ő egyáltalán nem foglalkozott a döntés eredményével, mégpedig, hogy minden áron csökkentsük Európában az ipar károsanyag kibocsátását. Hány ember veszített el a munkahelyét emiatt a válság időszakában? Hány vállalkozás zárta be a kapuit emiatt, és hány ember találta magát munkanélkül és jövedelem nélkül azért, mert ezeket be kell tartani. Nem csak Olaszországban, hanem európai szint, Európa szinten mi képviselők folyamatosan párbeszédet folytatunk, nem csak az ipar képviselőivel, hanem a munkavállalókkal is. És tudjuk mindannyian, hogy nagyon sok gyár fog bezárni, és át fogja helyezni a termelését más országokba. Ön említett ezt a kérdést a másik oldalról, és 90 óta azért változott meg annyira a helyzet, mert azok, amelyek más, amelyek nem tudták betartani ezeket a feltételeket, azokat átköltöztek más országokba. De ezt miért nem említi ön? Mert pozitívnak tűnhetnek ezek az ezek az adatok, ugyanakkor ezek mellett óriási kárt okozott ez a célkitűzés, mert papíron nagyon szép, tényleg lecsökkentek a károsanyag kibocsátások, én ellene szavaztam ennek a jelentésnek annak idején, és tudta, hogy miért szavaztam ellene? Azért, mert mi ezt az évi 30 milliárd eurót nem fejlődő országoknak adtunk volna, amelyek eh, ellenfeleink konkurenciáink, hanem magunk itt tartottuk volna ezeket a pénzeket, hogy az emberek ne kerüljenek az utcára, mert azok a gyárak, amelyek bezárják a kapuit és elmennek más országba, az persze ez azt jelenti, hogy kevesebbet szennyeznek Európában, de többet szennyeznek más országokban, és mi nem értünk ezzel egyet de én szerettem volna hallani néhány szót arról, hogy hányan veszítették el a munkahelyeiket mindannyian szeretjük a környezetünket, és szeretnénk védeni a környezetünket, ugyanakkor vannak más vonatkozások is, amelyeken, amelyekről el kell gondolkodni. Egy olyan pillanatban, mint ez a mostani pillanat, amikor az európai munkavállalók 30%-a nehezen jut el a hónap végéig, hogy ilyenkor érdemes-e ekkora nyomást gyakorolni ebben a kérdésben, és ezáltal még további munkahelyeket veszíteni. Rossi kolléga, úgy gondolom, hogy azok a cégek, amelyek most bezárnak, inkább a tőzsdei és a banki eh, spekuláció miatt eh, szűnnek meg, és nem a mi klíma jogszabályaink miatt. Tehát eh, nevezzük csak meg azokat akik a válságban felelősek. Természetesen reméljük, hogy 2013-ig azért a válságnak vége, és hogy más idők köszöntenek ránk. Kopenhágában természetesen mások is ott lesznek, az Egyesült Államok, Japán, Kína, India, és nekik is együtt kell működniük velünk. Ez mindenképpen kritérium, ez a 30 százalék. A tudomány azt mondja, hogy 40%-ot kellene elérnünk, azonban a realitásokat is figyelembe kell vennünk, hogy igazából Európában mit tudunk tenni. De nem szeretném elvenni meg Léd asszony kenyerét, hogy válaszoljon. Még eh, Kriton Arsenis eh, is feltett egy kérdést, akkor utána visszadom ennek a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, megléd asszony. Örülök, hogy ismét láthatom a parlamentben. Szeretnék köszönetet mondani a előadásáért, és szeretném megköszönni az Alpokról szóló munkáját is. Hiszen eh, az Alpokban látjuk, hogy igazából milyen hatása van a klímaváltozásnak. Ez egész Európában látható. De most én egy másik eh, témát vetnék fel, és pedig a kőszén témáját. Tehát ezt számos területen alkalmazzák. A Himalájáról is szó volt. És úgy tűnik, Very rapid melting of uh, glaciers. Hát és akkor itt látjuk, hogy ez az anyag is jelen van a glecserekben. És látjuk, hogy a folyókban is megvan, a Brahmaputrában, a Mekongban, a Yangtze-ben. Tehát igazából szinte mindenhol megtalálható. De ezt az anyagot nem veszik be a kopenhágai megalapodásba. Tehát a szén fontos, és hogy ez az anyag jelen van, hozzájárul ahhoz, hogy olvadnak a gletszerek az Alpokban? És ha igen, akkor milyen javaslat lenne? Köszönöm. Esetleg válaszol a kérdéseinkre? Köszönöm szépen. Próbálok akkor válaszolni minden egyes kérdésre, lehetőleg pontosabban, van azonban előre vetnék egy-két általános, általános gondolatot hogyan tehetjük magunkat relevánsabbnak, hogyan tudjunk közvetlenebbül kommunikálni önökkel, anélkül, hogy magunkra zúdítanánk egy igazi áradatot. Mi mindig nyitottak vagyunk bármiféle megkeresésre. Megpróbálunk a önök szakbizottságának minden ülésén részt venni. Azért vagyunk, hogy önök nyugodtan hozzánk fordulhassanak a szakértelmünkre támaszkodjanak. A titkársággal is eh, próbálunk egyeztetni az ügyben, hogy hogyan tudjuk a munkánkat úgy megszervezni, hogy ne legyenek szükségtelen átfedések az ellenző munkában. Lehet, hogy nem mindig mi végezzük el magát a munkát, de mindig tudjuk olyas valakikhez irányítőnöket, akik egy adott témában munkát végeznek. Ez a nyitott kapu politika talán sikerre vezethet, jó, hogyha nem csak a adott jelentés előadójával állunk kapcsolatban. Visszatérnék a technológiához, az EU USA kutatási csúcson felmerült, amelyen részt vettünk, felmerült a ez a téma, és az igazi különbség Európa és Amerika között azon a, tehát a különbség abból adódik, hogy a katonai védelmi, illetve a polgári célú kutatási költségvetés hogyan arányul egymáshoz, nagyjában, nagyjából ezek az arányok ellenkezőek az Atlanti óceán két partján. Ezt csak háttérként mondtam el, ahhoz, ami most következik. Európa szék, egy európai székhelyjel jó néhány versenyképes globális ágazat működik. Rossi úr által elmondottakat én értem, a G, a Siemens, a Philips, um, csak hogy egy pár ilyen európai székhelyű multinacionális céget említsek. Mégis most uh, óriási változások zajlanak, hiszen itt uh, kezd előregedni az infrastruktúra, nem mindig felel meg a célnak, legyen ez éghajlatváltozás, hogy egész egyszerűen az új feladatok alatt kezd megrodjani, mint például az hálózatok, vagy a távközlési hálózatok példát, hogy hozzam itt, megújuló energiaforrások, és így tovább, és így tovább. Tehát Európa szerte technológiai váltásra van szükség, és infrastruktúrális beruházásokra, de fontos az, hogy a jogszabályi keret is lehetővé teszi ezt, és hogy ezt munkahelyekre tudjuk váltani ezeket a beruházásokat. Nem a sem célom, sem feladatom az, hogy az emberek az utcára kerüljenek, de mégis fontos rámutatni, hogy ha jó és jól működő környezetvédelmi szabályoktól visszalépünk, akkor eh, ezzel sokat veszíthetünk. Itt van például a NEC irányelv, a Nemzeti Emissziós eh, Plafon irányelv. Itt eh, több mint 40 milliárd eurós megtakarítás képzelhető el. Ez az önök elemzése, nem az enyém. Legyen teljes vagy részfoglalkoztatásról szó. Az egyik feladatunk az, hogy a környezetvédelem ne lássa kárát gazdasági fejlődésnek, hiszen el kell kerülni azt, hogy egyszerre két katasztrófával nézzenek szembe az emberek, legyenek munkanélküliek, és váljanak beteggé a környezeti viszonyok romlása miatt. Illetve egyébként az változásra is. Ezt nem említettem, mert csak rövid bevezetőt tartottam. De most megegyezném, hogy vannak olyan közösségek, amelyek eh, önfenntartó munkahelyeket teremtenek, például az élelmiszeriparhoz kapcsolódóan. Őszinte leszek, a rendszerben óriási kihasználatlan lehetőségek rejlenek arra, hogy hosszú távú foglalkoztatást biztosítsunk az európai emberek számára, de új infrastruktúrával és új éghajlatváltozási de éghajlatváltozáshoz való e, technikákkal kell, hogy kiegészüljön ez. Az ok-okozati viszonyokat is meg kell vizsgálni. Vannak-e még tudósok, akik tagadják az éghajlatváltozást? Egyes részkérdésekben tudnak hívőket maguk körül gyűjteni, ezek az éghajlatváltozás tagadók. Én nem vagyok ellene annak, hogy beszéljünk a bizonytalan pontokról, de az ok-okozati viszonyok ezügyben eh, tagadhatatlanok, az ipari forradalom és az emberi tevékenység kihatása az atmoszférára és ezáltal a, a föld éghajlatára. A kettő közötti kapcsolat ö, eh, tagadhatatlan. Font, ami feladatunk tehát az, hogy kézzelfogható információkkal szolgáljunk arra, hogy miként jelenik meg az éghajlatváltozás már most is a mindennapokban. Szorosan együttműködünk kutatók széles körével, nem csak Európában, hanem világszerte egyébként, és összességében a levegőminőséghez tartozó a károsanyag kibocsátások, a nitrogénoxidok és kénoxidok. Ez a emissziós kosár belül ezek minimális szerepet játszanak a széndiokszidhoz és a metánhoz képest, amelyek a legnagyobb kárt okozzák. A, a károsanyag kibocsátás csak minimális mértékben játszik rá a széndiokszid és a metán hatására. De előfordulhat az, amikor a felület, a, a, a földfelület felmelegedését jelentősen felgyorsíthatják, a Himalája példáját hozta a körök képviselő azt hiszem, hogy ez, ezzel csak egyetérteni tudunk. Mégis a globális szempontból kell nézni, hogy a, a szüvegház hatást kiváltó e, gázok hatása e, globális szempontból vizsgálandó a Himalájában történő folyamatok és az Amazonas völgyében megfigyelhető változások e, szorosan összekapcsolódnak ezért fontos, hogy globálisan lássunk ez ügyben. Az Amazonas kiszáradása okozza részben a Himalájában és a tibeti fensíkon tapasztalható folyamatokat. Esztrella asszony kérdésére visszatérve, Kiotóval kapcsolatban, igen, az EU 27 tagállamával kapcsolatban vannak a legpozitívabb optimista eredményeink, de van egy kiotói megállapodás, és mi tartjuk magunkat a vállalásokhoz, például a CDM és más mechanizmusok segítségével. Azonban láthatjuk, hogy az energia ágazatban is javul a hatékonyság, és jó néhány erőműben is például a Carbon Disclosure eh, nevet viselő projekt eh, esetében is hasonló a tendencia. Itt kezd eh, egy vonal egy, el kialakulni a vezető ágazatok, cégek és a lassabban alkalmazkodók között, de a vezető ágazatok, szektorok jól mutatják, hogy nem csak Kiotót tudják vállalni, hanem az energiahatókonság terén ennél sokkal ambíciózusabb célkitűzéseket is tudnak teljesíteni. Ezért optimista vagyok, mert a összegyűjtött alapok erre az optimizmusra okot adnak, és, még, és ráadásul úgy gondolom, hogy Európának van egy olyan csomag, amire büszke lehet. Persze mindig van hová javulni. Azt hiszem, minden kérdésre válaszoltam és reagáltam, de hogyha bármit elfelejtettem volna. Ó, igen, a technológia, ez volt az utolsó kérdés. Visszatérnék az eredeti vitára. Hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy az európai technológiai és környezetbarát beruházásokat hova tenném meg globális felsorolásban, akkor semmiképpen sem a, a, a csúcs közelébe Japán, Dél-Korea soroltam a példákat, sokkal előrébb jár. Mégis van egy sajátos európai fejlemény, ami máshol nem tapasztalható, és ez nem jogszabályi kezdeményezésű, ez az, hogy jó néhány cég ezek közül próbálnak összeállni, és a folyamat egyik végétől a másikig az egész folyamatot lefedni, például az épületektől, a fűtéstől, a városokig, az utcákig, a közlekedésig és az integrált megközelítés tekintetében Európa vezető szerepet játszik. E, ironikus módon e, pont ez az a terület, ahol nincsenek megfelelő jogszabályaink, mert nem tettünk eleget e, annak érdekében, hogy a regionális politika és a közlekedés politika közötti kapcsolódási pontokat valóban jogszabályokba ültessük. Ez a fajta integráció az, ami például energiahatékonyság, vízfelhasználás, és társadalmi-gazdasági foglalkoztatási előnyök tekintetében kézzelfogható hátulás. Köszönöm szépen. Igazgató asszony, Kár Schlitternek adom meg a szót. Parancsolj. Uh, thank you for coming again. Köszönöm én is, hogy megint eljött. Nem kell, hogy osszam optimista nézeteit a számokkal kapcsolatban. De van egy kérdésem. Ha jól hallottam, azt mondta, hogy csak egy ország nem ért el a kiotói célt. Itt olvasom a kibocsátási adatokat, tehát Ausztria 24%-kal maradt el, Dánia 15, Finnország 10, Írország 11,5, Olaszország 13, Luxemburg 26%, Portugália 9 és Spanyolország 37%-kal maradtak el tavaly a céltól. Tehát ezeknek az országoknak milyen esélye van, hogy időben bejusson a kiotói cél országok közé? Hiszen megvannak a saját EU-s eh, e szabályaink is. Ezek az országok hogy érhetik el a kiotói célokat, eh, hogyha nincsen jó tárgyalási pozíciójuk Kopenhágában? Ami a EU kibocsátások esetében. A 99-ben Németországban a kibocsátások csökkenése Németországban nagyobb, mint 15 EU országban. Németországban nagyon fontos a környezetvédelmi politika, viszont a másik, hogy így csökkent a kibocsátás, az az, hogy az ipar összeomlott Kelet-Németországban. Szeretném megkérdezni, hogy a célunkból hány százalékot értünk el? Tehát itt összefügg ez azzal, hogy összeomlott az ipar Kelet-Európában, Németországban, és hogy 2008 és 2009 áprilisok között milyen volt ez a csökkenés? Tehát hogy érjük el a maradékot. Viszonylag jó az összehasonlításunk 1990-nel, de hogy szeretnénk a célunkat elérni, hiszen azért most a maradékot nehezebb lesz elérni, mint eddig ezt. Ezen kívül a fontos termékekről mit tudunk elmondani? 10,5%-et vagyunk felelősek a világ kibocsátásában, de igazából többet termelünk, hogyha megnézzük, hogy Európában milyen fogyasztói erő van. És a kiotói megalapodásban nem benne lévő adatok pedig nőnek. Elnézést, hogy fájdalmat okozok, de hogyha a célunkat el szeretnénk kérni, akkor látnunk kell az előttünk lévő problémákat is. Köszönöm. Ja, Zoltán Balkszó. Balcó Zoltán. Asszony, köszönöm a szót. A heti ülésünkön közvetlenül is foglalkozunk a kopenhágai konferenciával, hiszen holnap Stavros Dimas biztos úrral lesz megbeszélés. És a mostani napirend is úgy tűnik, hogy bár nem közvetlenül erről szólt, kiemelten ezzel foglalkozunk. Azért most mondom el a hozzászólásomat, mert úgy ítélem meg, hogy McLeod igazgató asszony által mondott adatok ezt alátámasztják. Köszönöm, hogy ilyen naprakész és lényeges adatokkal szolgált. 90 óta 10,7%-kal csökkent a 27 országnak a kibocsátása, 10,2 tonna per főnél tartunk, szemben az ipari fejlett országok 15 tonna per fős adatával. És talán nem csak az újonnan csatlakozott országok ipari problémáinak visszaesésének köszönhető ez, hiszen ön elmondta, hogy a 15-ök a kiotói protokollban vállaltakat egy kivételével teljesítették. Nos, azonban mondott egy nagyon fontos adatot. Az Unió Európa a kibocsátás five százalékát teszi ki. Egy globális, alapvető kérdést megoldani lokális szinten nem lehet. S a five százalék azt jelenti, hogy Európa ebből a szempontból lokalitásnak tekinthető. Amikor részletesen tárgyaltuk először azt a állásfoglalás tervezetet, amivel az Európai Parlament Kopenhágára készül, tízből hét hozzászóló az Egyesült Államok felelősségéről beszélt. Ha jól emlékszem, az elnöklő, alelnök asszony egy nagyon szimpatikus javaslatot is tett, hogy szerinte a amerikai nép messze nem úgy viszonyul ehhez, mint kormánya, és akárha az európai lakosság e-mailen próbálna nyomást gyakorolni, ez is eredmény lenne. Ez is egy szimpatikus javaslat, de úgy vélem, hogy mi, akik a képviseleti demokrácia révén erőteljesebb felhatalmazással rendelkezünk, nekünk valóban, ahogy elmondta ön, nagyon erős küldöttség képviselteti magát a parlament részéről. Ez a küldöttség megítélésem szerint akkor lesz erős, ha globális szinten eredményt ér el. A 20%-os terv annak idején ambiciózus, és úgy tűnik, hogy haladunk a megvalósítás felé. Én úgy ítélem meg, nem a 30%-ra emelés a megoldás, amit úgy tűnik, hogy vállalunk, hanem az uniónak az eddigi teljesítése és vállalása alapján minden erkölcsi alapja megvan arra, hogy ne csak annyit mondjon Kopenhágában, hogy szeretnénk, ha az Egyesült Államok is csökkentené, hanem ez az erős küldöttség erősen tudná és határozottan ezt az elvárást valami módon képviselni. Nem akarom azt az erős szót használni, hogy kényszeríteni, mert eszközünk nincsen, de legalábbis sokkal erőteljesebben, mint hogy az eddigi dokumentumokból ez kiderült. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Zsiparnó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az igazgatóasszonyt is. Nagyon nagy örömmel hallgattuk meg az ön hozzászólását, és örömmel fogunk együttműködni a jövőben szükségünk lenne az ön tapasztalatára. Észak-Franciaországban vannak problémáink ezek környezetvédelmi kérdésekben. Van, a mi minisztereink pont az ellenkezőjét mondják ugyanis, mint amit ön mondott eddig, és ezért nagyon tetszett az ön hozzászólása, ez a bevezetése. Szükségünk van az ön szakértelmére, az ön, tudásának a minőségére, mint az ügynökségnek az igazgatója. Négy kérdést fel szeretnék feltenni. Az első, a két fok itt van előttem a tanácsülésnek a konklúziója, ami nemrég zárult, amelyben kifejtik azt a szándékot, hogy az Európai Unió elérje ezt a két fokos célkitűzést. És ön ezt már említette korábban, hogy van ez a 8%-os. Nos, Hogyan lehetnének pontosabb, pontosabb megfogalmazások, hogy nem igazán a 2%-ról van szó, hanem a 0,8 és a 2 közötti különbségről van szó, mert ez a jelenlegi eh, tényállás. Nos, a tanácsnál elhangzott az is, hogy a finanszírozások oldalát is ki kell dolgozni, és ezért a tanács egy forumot állít föl, a, melyik foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Az ön ügynöksége hogyan tud ebben a vezetés, vezetőségben beépülni, hogyan tudja átadni az összes tapasztalatát eh, Európának, és milyen módon tud tehát ebben valamilyen szerepet vállalni. Harmadik kérdés, amit fel szeretném tenni, ami a közfinanszírozást illeti, ott is a tanács az utóbbi napokban foglalkozott ezzel a kérdéssel. Mi az ön véleménye erről? Nagyon fontos, hogy ezt megemlítsük, mert az az imént a Rossi kollégánk kifejtett az álláspontját, és szeret, örülök annak, hogy válaszolt az elnök is erre a kérdésre, de ugyanakkor szeretném tudni, hogy milyen módon eh, fogunk a finanszírozás kérdésével foglalkozni, mert vannak fejlettebb országok, akik tudnak ezzel foglalkozni, vannak kevésbé fejlett országok, akik nem tudnak erre pénzt fordítani és a tanácsban ez elhangzott. És milyen módon fogjuk kezelni a magánfinanszírozásokat ebben, és ezért eh, arra kérem, hogy ezekre a kérdésekre válaszol. Köszönöm, Zsil Párnyon, Kathleen Van Brengt, parancsoljon. Köszönöm, eh, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az igazgatóasszonynak, nagyon jó információkat kaptunk, és nagyon optimista is volt üzenete. Éppen ezért szükséges az, hogy Kopenhága előtt azért egy kicsit optimisták is legyünk. Én igazából csak rákérdeznék valamire, hogy biztos lehessek a dolgomban. Tehát 15 régi tagállamon kívül egy tehát 15 államból csak egy nem ért el a kiadói célokat a gazdasági válság közepette. Tehát valószínűleg, hogyha a gazdaság növekszik, akkor a problémánk is megoldódhat, hiszen betarthatjuk a kiótói kötelezettségvállalásokat. Tehát nagyon fontos célkitűzést érünk el, hogyha túl vagyunk a válságon, és pedig az, hogy ambiciózus környezetvédelmi célokat tudunk megvalósítani gazdasági növekedés mellett. De számomra nagy kihívás egy dolog. Még akkor is, hogyha nem vagyok annyira pessimista, mint néhányan, ami az iparra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a nagy vállalatok mégiscsak átalakuláson mennek át. Azonban a közlekedésben más a helyzet. Ön is szólt a közlekedésről. Öt évig voltam közlekedési miniszter, és az volt a benyomásom, hogy egy falnak megyek, fejjel megyek a falnak, hiszen a közlekedésben nem változik a mentalitás. Igen, úgy tűnik, hogy a városi közlekedésben valami történik, de szerintem a távolsági közlekedésben, az országúti szállításban semmi nem változik. Ez a kérdésem, tehát önnek is ez a véleménye? Nincsen válaszom a kérdésre, de szerintem európai szinten kell valamit tennünk, hogy a közlekedésben is újabb mentalitás alakuljon ki. Most pedig az energia kérdésre térnék át. Tudom, hogy óriási különbségek vannak az Európai Unión belül is a megújuló energiaforrások esetében. Természetesen itt különbséget kell tennünk a saját energiaforrások és az importált energiaforrások között. Politikai kérdésről van szó. Belgiumnak nem túl jó a helyzete, de Németország más helyzetben van. Hiszen eh, ott is elég sokat esik, de mégiscsak jobb a helyzete, mint Belgiumnak. Tehát szeretném megkérdezni, hogy az ügynökségnek vannak-e megfelelő dá, megfelelő anyagai, megfelelő statisztikai adatai, hogy a tagállamok eh, hogyan állnak a megújuló energiaforrások tekintetében? Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés, mielőtt átadnám a szót az igazgatóasszonynak. Michel Tremopoulos úr, parancsoljon. Simera, stíl. Köszönöm szépen, angolul fog beszélni. A mai napon Barcelonában az Európai Tanács egy kötelező jellegű nyilatkozatot tett, folyamatos erőfeszítéseket látunk arra, hogy megerősítsük a COP15-öst. Az elején szerződésről volt szó, majd keretről volt szó, és most kötelező jellegű politikai nyilatkozatról van szó. Nos, mi történik ezzel kapcsolatosan? Mi az én véleménye erről? Miről miként látja azt, hogy a bizottság nem terjeszt elő nagyobb, ambiciózusabb eh, terveket, mint ahogy kijelentette korábban, 40%-kal kell lecsökkenteni 2020-ig, és 80%-kal 2050-ig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igazgatóasszony, parancsoljon. Je vous demander de répondre à cette première série de questions, s'il vous plaît. Kérem válaszoljon akkor ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Először is tisztelni szeretném, hogy a jövő heti jelentésben mi lesz benne. Nincs nálam eh, másolat. Tehát, hogyha Karl kérdésére válaszolnék, akkor természetesen sokkal többet kell tennünk. De az importok és a fogyasztás hatását nem számítottuk bele, teljesen igazad van. Nyilvánvaló az, hogy eh, a minimum mot veszük figyelembe, amikor az összes üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásról beszélünk az Európai Unióban. Természetesen lehetünk nagyon pessimisták is. De, ha belegondolunk, hogy akkor érhetjük el a céljainkat, hogyha az iparra, a termelőiparra koncentrálunk, akkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy ez egy nagyon érzékeny terület. De pillanatnyilag nem tudunk mit csinálni az egyének szintjén, tehát hogy ki mennyit bocsát ki egyénileg egy háztartásban nem tudjuk nagyon befolyásolni. De mindenképpen valahogy úgy kell elérnünk az embereket, hogy több pénz van a zsebükben, hogyha környezetbarát módon élnek. Az iparnak pedig mindenképpen hatékonysági ösztönzőket kell adni, hogy csökkentsék eh, a kibocsátásokat. Tehát mondjuk akár adókedvezményt is el tudok képzelni, hogy ezzel ösztönözik a vállalatokat a kibocsátások csökkentésére. Tehát eh, elképzelhető, hogy eh, adóbeli ösztönzőket is elérhetünk. Azonban eh, mindenképpen eh, az EU 27 tagállamára kell most koncentrálnunk, amennyiben eh, a környezetvédelmi célokra gondolunk. Tehát tény az, hogy a 15-ből csak egy marad ki a célt teljesítők közül arról is szólunk, hogy itt a kibocsátási célokat megszabjuk, de igazából csak azokkal az adatokkal tudunk dolgozni, amelyek rendelkezésünkre állnak. És remélem, hogy ezek az adatok megfelelnek a valóságnak. Nagyon sokat vitáztunk különben ezekről. De ott vagyunk, ahol vagyunk. És Kopenhágába pedig úgy mehetnek el, hogy elértünk valamit, és ha tovább akarunk menni, akkor további kötelezettségeket kell vállalnunk, de az export-import kértésben nem tudunk megfelelő adatokat szerezni. Rossi úr a szénszivárgásról tett fel egy kérdést. Nem látjuk azt, hogy És hogyha az iparral beszélünk, akkor azt látjuk, hogy az európai cégek vezetők a világban, és szerintem nem csökkentették a termelésüket azáltal, hogy máshol termelnek. Tehát, hogyha szén átszivárogtatás problémájáról beszélünk, akkor ezek a vállalatok tényleg érdekeltek a párbeszédben, hiszen a kiszivárgott eh, mert foglalkozunk Kínában, Indiában is, és nem csak. Ó, hallottunk itt eh, észak-nyugat eh, Franciaországról, hát ott nagyon jó borok vannak, jó az osztriga. Örülök, hogy erről a vidékről hallottam, és hogy oda mehetek, hogy eltöltsek egy kis időt. Nem csak az, nem az az egyetlen hely Franciaországban, ahol jók a borok. Jegyzi meg az elnökasszony. <laughs> I should come at the right time. De megfelelő időben kell jönnöm. De most egy nagyon komoly dologról szeretnék beszélni. Beszélünk a két eh, fokos célról. Ez egy komoly dolog, ez egy globális cél. A tudományos közösség részéről eh, a legjobb lenne, hogyha 450 részről beszélnénk egy millióban. Tehát eh, ez a kétszázalékos világátlag nagyon jó lenne. De nem hinném, hogy valaki olyan eh, biztosítás kötne, ahol csak 50%-os esélye van. Tehát, hogyha egy százalékról, illetve egy fokról beszélünk, egy Celsius fokról, akkor itt azt is látnunk kell, hogy van, aki kétszázalékról beszél konferenciákon, és a másik rész itt van a realitás, hogy meddig jutottunk el. Európa is szeretne tovább haladni, tehát ez a két fok világ átlag azt jelenti, hogy nagyon keményen kell dolgozunk, és nem tudunk egyedül mit tenni hiszen a globális szinten 10,5%-ért vagyunk felelősek, és a nemzetközi kollégáinkkal intenzívebben kell együttműködnünk. Ha a finanszírozásra gondolok, ez nem az ügynökség dolga. Természetesen érintettek vagyunk és érdekeltek vagyunk abban, hogy hogyan néz ki a nemzetközi finanszírozás. Hogyha azt látjuk, hogy optimálni lehet a finanszírozást, az jó. Természetesen az alkalmazkodás a legfontosabb, hiszen ha nem teszünk semmit, az egyre drágább lesz. Nagyon fontos az, hogy a jövőben kevesebbet fizessünk, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha elmozdulunk. Ez természetesen nem vonatkozik az emberekre, az emberi életre, de az iparra is. Tehát Európában nagyon fontos az, hogy legyenek rövid és hosszú távú céljunk. Ez a személyes véleményem még nem láttam erről munkát. Nagyon fontos az állami finanszírozás, nem szabad alá becsülni katalizátor szerepét a magánbefektetéseknél. Újfajta privát szektorral meglévő partnerségi konstrukciókra kell gondolnunk. Természetesen eh, a magánszektor is fontos, van itt az állami nagyon lényeges. Megújuló energia tekintetében itt eléggé sokat dolgoztunk, meg kell néznünk, hogy milyen szerepe van a megújuló energiának, energiaforrásoknak. Itt meg kell nézni az egyes forrásokat, a biomasszát, a szelet. Hallottunk különféle tengeri energiaforrásról. Ezeket a dolgokat nem szabad felejtenünk. Tehát itt nem csak a támogatásokról van szó, itt technológiáról van szó. Itt arról is szó van, hogy a közvélemény mennyire fogadja el a technológiákat. Olvastam egy jelentést a szélről, korábban, még az idén. Megvan a lehetőségünk arra, hogy Európa energia szükségletének nyolcszorosát tudjuk szél segítségével megtermelni de természetesen gondoljunk bele a környezetvédelmi célokra, tehát a habitát irányelvtől területekre. A szélerőműveket viszont nem igazán szereti a közvélemény, tehát senki sem örül annak, hogyha szélkerekek közelében lakik. De egész Európában meg kell néznünk, hogy mely új alternatív energiaforrás lehetséges. El kell gondolkozunk azért azon is, hogyha közösen akarjuk elérni a megújuló energiaforrásokat, akkor mondjuk, hogyha például alacsony a nyomás az Atlanti óceán felett, és ezt kihasználjuk, vagy hogyha bizonyos területeket erősebb a szél, akkor ahhoz kell alkalmazkodni. Azt is fel kell ismernünk, hogy például az elektromos hálózatokat hogyan tudjuk összekapcsolni, tehát a magas feszültségű vezetékekre, az áram továbbítására is gondolnunk kell. Tehát hogyan tudjuk például összekötni az északi tengeren keresztül Angliát Dániával. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a víziónk a megújuló energiáról. Az Egyesült Államokban 293 állami rész tagállami és szövetségi állami szabály vonatkozik ezekre az energiaforrásokra, tehát van egy összehasonlítási alapunk. Végezetül pedig itt a politikailag kötelező nyilatkozatokra, a szerződésre vonatkoztatva, tudom, hogy Barcelonában mi van, de nem pontosan, tehát nem tudom most kommentálni, ami történik, de mindenképpen meg kell vizsgálnom, hogy mi történt, és utána pedig egy kész véleménye jövök vissza önökhöz. Köszönöm madame la Köszönöm szépen, igazgatóasszony, Pászekút úr. Thank you. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm McLeod asszonynak is uh, ezt a roppant hasznos beszámolót. Az önök jelentését mindig uh, sikerrel tudtam használni munkában eddig is. Jó volt a 2010-es munkaprogramjukról hallani egy pár szót. Eh, érdekel engem, hogyan lehet eh, javítani a kapcsolatok között, hogy önök mit tesznek Kopenhágában, és mi mit kérünk, követelünk, próbálunk elérni. Sok célról beszélünk, sok energiapolitikai eh, programunk van, most azonban a végrehajtásra kell terelni a figyelmet 2010 után, mert jövő júniustól a tagállamok, minden 27 tagállam a végrehajtási tervét összeállítja 2020 os célok elérésére, de mindenki tudja, hogy ez nem elég. Ez csak az első lépés egy megújuló környezetbarát gazdaság kialakításának irányába. Jó lenne éppen ezért, hogyha egy mélyebb elemzést is készülne arról, hogy milyen politikai ösztönzők és beruházások segíthetik a hosszú távú javulást, például az elektromos áram 100%-ának megújuló forrásból való fedezését. Fontos, hogy ne csak a 2020-as célokra koncentráljunk, mert nekem úgy tűnik, hogy ez valós veszély, hogy mindig csak 2020-ról és a 20%-ról beszélünk, ami mint egy megakadályozza azt, hogy tovább lépjünk. És ezen kívül még egy konkrét kérdés, van egy másik parlament számára roppant fontos kérés, a bioüzemanyagok, a biomassa és a közvetett földhasználat, a földhasználatban változás, főként Európában és illetve Európán kívül. Európán kívül mm, milyen változásokat hoznak a földhasználatban, a bioüzemanyagok, és hogy a hátrányos változásokat hogyan tudjuk megelőzni. Köszönöm. Euh, köszönöm szépen, Kutur. Kedves az Skilakakis úr. Parancsán. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, McLeod asszony, az érdekes beszámolót. Két konkrét kérdésem van. Az egyik azzal a tényel függ össze, hogy már tudjuk, hogy bármit is teszünk ma, hogy a klíma változás hatásait csökkentsük, az elkövetkezendő 20-30-40 évben mindenképpen alkalmazkodnunk kell, hiszen be vagyunk zárva a klímaváltozásba. Láttam ezt a kiváló jelentést. Tehát a regionális klímaváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás az Alpokban. 2010-ben meg lehetne Dél-Európában is vizsgálni ezt, illetve az erdőtüzeket. Uh, uh, uh, Tehát egy állásfoglalást 640 szavazattal el is fogadtunk arról, hogy mi történik. Azt jelzik előre, hogy a jelenlegi helyzet egyre rosszabb lesz az elkövetkezendő években, és még 30-40 évig várhatjuk, hogy ez a dolog tovább folytatódik. Ez az első kérdésem. Uh, uh, Tehát, nagyon sokat beszélt a közlekedésről. Ahogy ezt én értem, a közlekedés lényeges probléma, azonban eh, a különféle ágazatokra különböző politikák vonatkoznak. A tanács mínusz 20%-ot javasol a tengeri közlekedésnek, eh, mínusz 10%-ot a légi közlekedésnek. A vasúti közlekedés közvetetten és egy nagyon kemény politikát folytat, hiszen elektrobossággal megy, és a közúti közlekedés meg nyitott kérdés. Két kérdésem van, amely ezzel összefügg. Az első, vannak adatai arról, hogy a különböző közlekedési ágazatok hogyan szennyeznek. Tehát még a legrosszabb a tengeri közlekedés, a légi közlekedés, vagy a közúti közlekedés. Hogyan versenyeznek ezek a szektorok egymással? Hiszen, hogyha egymás között versenyeznek, és hogyha különféle politikánk van a tekintetükben, akkor fordított hatást érhetünk el gazdaságilag és a szennyezés tekintetében is. Köszönöm. Nessa Schilders. Köszönöm szépen, Nessa Schilders asszony. Your report very interesting. Roppant érdekes volt a az önbeszámolója, és jó volt hallani, hogy számíthatunk önökre. Én is úgy képviselő vagyok Írországból, és örülök, hogy a Lisszaboni szerződést végre aláírta a cseh államfő. Remélhető, hogy az éghajlatváltozás tekintetében is eh, javulást hoz ez. A bioüzemanyagokkal és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban szerettem volna kérdezni, de ezt megtették előttem, úgyhogy ezt nem teszem meg még egyszer. Merci, Madame la Présidente. És Ribánc parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm el, igazgató asszony. Szeretem megkérdezni, hogy vannak-e adatok, amelyek összehasonlítják a különböző országok stratégiáját a, a károsanyag kibocsátás tekintetében, például a tax carbon tekintetében. Ilyen van Németországban, van Angliában, Franciaországban bevezettük, és de más helyeken nincs ilyen. A második kérdés a taxkárbonnal kapcsolatosan, mit mond ön arról, hogy ezt bevezetjük ezt a taxkárbont anélkül, hogy figyelembe vettük volna az energia kérdését. Például Franciaországban a szenet felhasználjuk áramtermelésre, és hogyha nem lehet erre felhasználni, akkor valamilyen módon nukleáris energiát kell felhasználni, vagy másfajta energiaforrásokat. És milyen módon növeli ez végül is a károsanyag kibocsátást. Aztán, ami a kamionokat illeti, a kamionok közlekedése jelentősen hozzájárul a károsanyag kibocsátáshoz. Mit gondol ön arról, hogy eh, egy taxot vezessünk be a közlekedés területén? Mert látjuk, hogy vannak különböző szállítási típusok, közlekedési típusok, mert azt lát, látjuk, eh, hogy eh, például Franciaországban kivágunk egy tölgyet, azt a tölgyet elviszük eh, Kínába, ott csinálunk parkettát, és visszahozzuk Franciaországba. Tehát itt látja, hogy micsoda ö, szörnyű ö, ez, milyen módon tudjuk azt elérni, hogy csökkentsük a rengeteg fölösleges szállítást szert a világon. Aztán a technológ technológiát, eh, technológia kérdése. Azt mondják, hogy a technológia csökkenteni fogja a káros anyagok kibocsátás kérdését. Arról van szó, hogy el lehet raktározni a széndiokszidot föld alatt. Milyen módon fogjuk ezt eh, tudni elérni? Vagy maga a technológia rendelkezéssel, amelyel ezeket a széndiokszidot el tudunk tenni a föld alatt. Köszönöm szépen! Még egy kérdés, elnök igazgatóasszony. Visszatérnék arra, amit a kollégáim mondtak, hogy milyen módon lehet hozzáférni az ügynökség eh, adataihoz, vagy az ügynökség milyen módon fér hozzá az információkhoz. Hogyan tudnánk létrehozni egy olyan rendszert létrehozni, amelyik révén a, képvisel, a parlamenti képviselők hozzáférhetnek könnyen adatokhoz annak érdekében, hogy könnyebben tudnánk dolgozni. Ez lehet, hogy mellékes szál, ugyanakkor nagyon megkönnyíteni az életünket. A második kérdés az sokkal lényegi kérdés, mégpedig, hogy milyen módon alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz. Úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell kezdeni elgondolkodni azon, hogy hogyan tudjunk változtatni az életstílusokon, a, a, a, a mm, szokásainkon azért, hogy csökkentsük a káros kibocsátást. El kellene kezdeni kidolgozni ilyen terveket, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy modosítsák az életstílusukat. Egy pedagógiai jellegű intézkedésről lenne szó, annak érdekében, hogy mindenki az ipar, az állampolgárok, mindenki tudja az, hogy mit kell tennie, hogy milyen módon lehet alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Figyelembe véve természetesen az, hogy csak akkor tudunk eredményt elérni ebben, hogyha mindenki személyesen érdekelt ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Oké, okay. lesz. Rendben. Az utolsó kérdés kört hallottuk, öné a szó. Asking all these questions. Kiváló móka ez. Sok kérdés, sok válasz. Um, renewables more broadly and land use questions. Uh, I'm told, authorities. sorry. Akkor lássuk egyesével. A bioüzemanyag ágazattól tudom, hogy a második generációs bioüzemanyagok jönnek jövőre, életciklus elemzést végeztünk az első, második, potenciális harmadik bioüzemanyagokkal kapcsolatban, és jelentős javulás van a, a az eredmények tekintetében. Önök is nyilván jól tudják, hogy fenntarthatatlan célt állapítottunk meg, és hogy ez világ más részén bioüzemanyagokra milyen hatással lenne. Nos, annyit mondhatunk, hogy egyre hatékonyabban tudjuk megállítani a kívülről érkező e, bioüzemanyagokat Európa határainál, de még mindig óriási lehetőségünk van arra, hogy a bioüzemanyagokat konkrétan arra használjuk, hogy Eh, valahogy bekeverjük ezeket a üzemanyag ágazatban. Újra és újra elmondjuk ezt, hogy a megfelelő célra kell ezeket használni, méghozzá lehetőleg közelebb a termeléshez, tehát például a biomasszát fel lehet egy erőműben használni, minél közelebb a, legyen a kettő egymáshoz. Az elmúlt évszázad második felében a föld erdőségének 30-40%-át veszítettük el, amiből a legrosszabb az, hogy a, így nem tudjuk megkötni ezen a területen a széndiokszidot. Az elmúlt 20 évben pedig 15%-át veszítette el a föld felszíne a széndiokszid megköszönő képességének, egyébként az óceános igaz ez. Ez nem csak a fákat érinti, magát a talajt is, az egész ökoszisztémát. A föld használati kérdés eh, talán a legfontosabb, és az ügynökség pedig azt az álláspontot fogja képviselni, hogy most megosztom önökkel. Remélem Európában az év végéig kialakul egy csendes forradalom a statisztika terén. Az Eurostat eh, vezetőjétől hallottuk, hogy a környezetvédelmi eh, könyvelés a, a hagyományos könyvelési technikákkal eh, egy szintre kerül ugyanígy, mint ahogy például a GDP-ben is figyelembe veszik a munkahelyteremtési szempontokat. Kár Schlüter korábban feltette erre egy vonatkozó kérdést. Meg kell változtatni a fogyasztási eh, sémákat, de ez el kell magyarázni az embereknek, hogy a fogyasztási szokásaik pontosan mit jelentenek. Az Eurostat és a Nemzeti Statisztikai Hivatalok hogyha valóban a környezetvédelmi szempontokat is érvényesítik a statisztikában, a, például a föld, a földhasználat, a víz felhasználása, a vízforrások mind-mind megjelenjenek. Tudnunk kell, hogy hol vannak a víz tartalékaink. Ez egy csendes forradalom, nem sokan beszélnek erről, de ez alapjában fogja átalakítani a globális mm, párbeszédet, Ennek a módszertanak a globális e, elterjesztése roppant fontos Brazíliától e, Kínáig. Amikor az erdőírtásról e, beszélünk például, akkor egy ilyen közös statisztikai módszertan eh, keretében végre ugyanarról tudunk majd beszélni, egy fogalom, eh, ugyanazokkal a fogalmakkal dolgozunk, ugyanazról a kiindulási pontról eh, indulunk. Tudjuk, hogy mit veszítünk például a trópusi esőerdők tekintetében. Tehát standardizált módszertan a környezetvédelmi statisztika terén. Eh, ez az, amit mi a zászlónkra tűzünk majd az ügynökség részéről. Az elkövetkezendő években a környezetvédelmi biztonsági program globális monitoring rendszere óriási beruházással eh, az űrből figyeljük eh, a Földet. A Galileón keresztül lehetőséget kapunk arra, hogy közlekedési kérdésekben tisztában lássunk. Az euróvinyet és az összes többi kezdeményezés a kabotás kérdését eh, nem oldotta meg, eh, miszerint üres eh, teherautók és kamionok mm, levegőt szállítanak az egyik irányba, hiszen A-ból elvisznek B-be Európa egyik végéből a másikba Eh, egy árut, de visszafele nem tudnak semmit hozni. Üres eh, járatban járnak az esetek közel felében. A GMES eh, és a Galileo együtt talán javíthat a közlekedés politikánkon. A százalékok tekintetében igen, a tengerhajózás, a polgári repülés és a szárazföldi közlekedés mind hozzájárulnak a széndiokszid kibocsátáshoz, bár a közúti szállítást most nehéz egyelőre mérni, de már most is láthatjuk, hogy a flották tekintetében komoly eh, változások vannak. A CCS, a Carbon Capture and Storage eh, működhet, igen, van egy irányelvünk is, ez működni fog, de az elkövetkező években nagyon sok lesz a tennivaló. ahogy a környezetvédelmi hatástanományok tükrében a projekteket eh, kiválasztják. Végezetül talán elgondolkozhatunk azon, hogy pontosan hogyan tudunk igazodni az önök igényeihez, a mi információink elérhetőek, megpróbálunk mindent lefordítani minden hivatalos nyelvre, ha több pénzünk lenne, még több mindent fordítanánk le eh, a tagállami nyelvekre, bár ebben sokat segítenek maguk a tagállami eh, hivatalok is. Megpróbálunk minél aktuálisabb információt biztosítani, nem mindig jelentés formájában, hanem gyakran felhasználható formátumban adatokat közlünk majd. Például a telefonra, a, a számítógépükre, a menedzser kalkulátorukra mind-mind küldhetünk eh, információt. Az Iron Earth például személyszámítógépen eh, elérhető információt eh, biztosít a NOx-ról, a SOx-ról, tehát a nitrogénoxidokról, kéndioxidokról, és így tovább, és így tovább, és így egy kétoldalú információcsere indulhat be. Tehát fokozatosan új technológiai vívmányokat is felhasználunk annak érdekében, hogy kézzel foghatóbbá tegyük a környezetvédelmi adatokat, illetve hogy önöktől is, bárkitől eh, releváns adatokat eh, kapjunk. Azt hiszem, hogy a tájékoztatás az információ mm, áramlás alapjában fog megváltozni. Ha megengedik, akkor zárásképpen szeretném meg eh, köszönni a roppant érdekes kérdéseket. Ja igen, elfelejtettem az erdőtüzek kérdése. A munkaprogramunkban bevettük a polgári védelem kérdését, különös tekintettel a katasztrófa védelmet, bár én nem szeretem ezt a kifejezést, hanem inkább a természeti katasztrófákra való felkészülést, legyen ez tűz vagy víz. Ezek váratlanok, de nem lehet helyettesíteni a, a a polgári védelmet, de dolgozunk ezen a területen. A műholdak eh, már megvannak, most már a közös kutatási központtal és a tagállamokkal együtt eh, azon kell dolgoznunk, hogy operatív szolgáltatásokat is nyújtsunk, például asszály vagy erdőtűz esetében. Igen, ez a munkaprogramunk részét képezi, és valóban azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évben valóban egyre intenzívebb lesz a tevékenységünk ebben, és valószínűleg Európa szerte mindenkinek az életmódján is kell majd változtatnia. Jacqueline McLeod. Jacqueline McLeod asszony, köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a nagyon informatív délutánt. Nagyon meggyőző volt. Kopenhágában találkozunk legkésőbb. A klímakonferencián a munkájához pedig sok sikert kívánunk. Mielőtt elmennek a tagok, van egy kérdésem. Volt egy olyan óhaj, hogy a szén szivárgás listáról való szavazásunkat elhalasszuk. Most mi a megfelelő módszer? Akik a múlt héten az Egyesült Államokban jártak, nem tudtak belenézni. Most a jogi szolgálat írt egy szakvéleményt, mások meg Dimas biztost is szeretnék meghallgatni. Egy lehetőség az lenne, hogy holnap 10 órakor szavazunk, a másik lehetőség az, hogy holnap nem szavazunk, de akkor miután meghallgattuk Dimas urat 12-15-kor vagy 20-kor szavazunk. Javasolnám a holnapi szavazást, hiszen holnap mindenki itt lesz. 9-től vitázunk, a hatos pontról nem tárgyalunk, a kozmetikai termékekről a szénszivárgással kezdjük. Dimas jön, utána, utána szavazunk. Jó, látom, hogy nincs ellenvetés tehát akkor az ebéd előtt és Dimasz után szavazunk, tehát a 12, 15, 12, 20-kor, ezt még e-mailben is elküldjük, holnap 9-kor találkozunk. I'm so happy to have a